So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt, kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök a mai szakbizottsági ülésünkön. Elkezdhetjük az ülést, nagyon sok vidám arcot látok, egy hét szünet után mindenkinek minden bizonyal jót tett a pihenés, és remélem, hogy ezt eh, sikerült is kisikerült kihasználni. Az egyes napi rendi pontnál két kisebb módosításunk van. Az egyik a mentesítési vélemény Jutta Hauktól. 8-as, 9, 10, 11, 12 és 13-as. E, ezek körül fogunk először blogban szavazni, és utána folytatjuk az ötös napi rendi ponttal. Ez az én véleményem a közlekedés fenntartható jövőjéről a 15-ös napi rendi pontot, amely szintén az én témám, ez egy kisebb jelentőségű téma, egy formális átállás, és az volt a javaslat, hogy Klász asszony jelentése előtt tárgyaljuk ezt meg, a 14-es pont előtt az én témámat minden bizonyos sikerül majd gyorsan megvitatni, hiszen itt egy formális jellegű kérdésről van szó. Ha egyetértenek ezzel, akkor ezzel módosítottuk is a napi rendet. Az elnök közleményei minden nyelv rendelkezésre, kivéve észt, máltai, portugál, szlovák, szlovén és lett. Ezekről és ezekre nincsen tolmácsolás. Szlovénul viszont van. Péter Le úr fog délután a rák elleni témáról és egy új elektronikai rendszerről is szeretném önöket tájékoztatni a módosítók beadásához. Itt egy olyan rendszerünk van, ami ARTE 4AM nevet eh, viseli. Ez eh, az úgynevezett Offering Tool for Amendments rövidítése, és az asszisztenseinknek elmondták azt, volt egy meghívás egy bevezetés, bevezető, bevezetés kurzusra, minden információ elérhető a titkárságon. Ez nagyon fontos, mert négy jelentés, ami napi renden van, az új rendszer alapján kerül megvittatásra, illetve a módosító indítványokat kizárólag az új rendszer alapján lehet majd benyújtani Parvanova asszony témája, a kozlodúj atomerőmű illetve a biocidokról szóló Klász jelentés, Fjellner úr jelentése, az orvosi termékekhez való, ról való információ, Rossz asszony, Florenc asszony jelentése és Matthias asszony jelentése a hamisító gyógyszerkészítményekről. Az ő asszisztenseik különösen figyeljenek erre, hiszen, mint mondottam, a módosító indítványokat kizárólag az új rendszer segítségével eh, lehet benyújtani. A, az ENSZ keretegyezmény eh, titkára, Boá úr, számomra meglepő módon visszalépett, illetve benyújtotta lemondását, eh, nem akarja meghosszabbítatni szerződését, június 30-án jár el a szerződés, mi szakbizottságként ezt nagyon sajnáljuk, de Bó úr nagyon jó vitapartner volt, lelkes és kompetens, és a titkárságot is ennek szellemében vezette. Nem tudtuk meg azt, hogy ő miért hagyja a munkát abba, de azt gondolom, hogy a kopenhágai eredmények megviselték őt is. Az új bizottság felállt, miután Strasbourgban önket sikerült megválasztani, és a mi területünket illetően számos személy van, akiket meg szeretném említeni, a főigazgatók, Just Delbeke, őt is nagyon jól ismerjük, ő lesz a, a Klímaakció főigazgatóság főigazgatója, Falkenberg úr marad, a Környezetvédelmi fő, főigazgatóság elnöke Robert Madlán, továbbra is főigazgató marad a, a Szankó főigazgatóságon, és Péter Cengel főigazgató lesz az EHO humanitárius segítségnyújtási főigazgatóságon. E, minket ez a terület is érint. Szeretnék még egy levélre is utalni, amelyet a bizottság elnöke e, intézett az összes e, állam és kormányfőhöz az éghajlatvédelem témájában. Heddegár asszony bevezetője is fontos volt. Ő az éghajlati nagykövet az EU nevében képvisel bennünket, és fontos, hogy a vállalásainknak eleget tegyünk, de még még mindig megvan ez az opció, hogy 30%-kal csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, és Barosszó levele erre egyértelműen kitér, kitér a A miniszterek tanácsa márciusban a biodiverzitásról levonja végkövetkeztetéseit, és természetesen reméljük, hogy ambiciózus célokat fognak meghatározni a Nagójai konferenciára ebben az évben a biodiverzitás 2010-ben prioritásként szerepel. Ennyi lett volna részemről az elnök közleményeim. A hármas napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása. Január 13, 14, 15 és január 25, 27 ezek, ezen ülések jegyzőkönyveinek elfogadása következik. Ha nincsen az ülés végeig megjegyzés ezekkel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük az említett jegyzőkönyveket. A négyes napi rendi pont kérdések órája ebben a szakbizottságban. Van egy szóbeli igénylő kérdés, amelyet Bart Stice kollégánk tett fel az élelmiszerekkel érintkező anyagokról. Ő a bizottsághoz intézi ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy Stice úr még egyszer vezesse be a kérdést, és Pudli úr a DG Szankó nevében a bizottság képviseletében válaszol majd az ő kérdésére. Dank u voorzitter, collega's. Ik zal, uh, ik zal dat kort doen. De vraag... Köszönöm szépen, kollégák. Röviden, röviden fogom a mondandómat, mivel a kérdés igen kiterjedt és részletes. Várom a bizottság képviselőjének előzetes válaszát. A probléma abban van, hogy amikor az élelmiszerekkel érintkező anyagokról beszélünk, akkor van egy sor, illetve egy sor jogszabályi intézkedést kell elfogadnunk. És hogyha a bizottság honlapját nézzük, különösen az erre vonatkozó részt, akkor van egy olyan lista a jelenleg érvényes jogszabályokról, sőt, még egy diagram is van, amely összefoglalja az ezzel kapcsolatos anyagot és meglehetősen specifikusan leírja, hogy milyen jogszabályok léteznek. Hát a probléma inkább abban rejlik, hogy nagyon sok jogszabály vonatkozik a gumira, a műanyagokra, a keramikus anyagokra, de van vannak olyan anyagok, amelyeket nem fed le egyik jogszabály sem és ennek a, ezeknek az anyagoknak a szabályozása a tagállamok jogkörébe tartozik. Néhány anyag ezek közül bizonyos módon biztonsági aggodalmakat kelthet bennünk. Például a nyomtató tinta egy ilyen anyag, Hogyha ez kapcsolatba kerül az élelmiszerekkel, akkor ez problémákat okozhat. Van egy másik kérdés is, mégpedig az, hogy vannak általános és specifikus kioldódási határértékek. Ezeket többször meghatározták, és úgy érzem, hogy itt az ideje annak, hogy ezeket felülvizsgáljuk. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban hogy áll jelenleg a helyzet. Van még egy program, probléma, amikor új anyagok kerülnek a piacra, például a nanorészecskék, nanoanyagok, akkor megint csak probléma merülhet föl. Ezért nyújtottam be ezt a kérdést. Négy konkrét kérdés van tehát, és várom a bizottság válaszát, remélem, hogy ezeket követően reagálni is tudok majd rám. Köszönöm szépen, Stász kolléga, és a bizottságot kérem meg, hogy válaszoljon. Pudli úr. Thank you, Mr. Chairman. I will... Köszönöm, elnök úr. Stász úr élelmiszerrel kapcsolatos kérdésére reagálva, először is az első kérdésre azt tudom mondani, hogy az Szánkó főigazgatóság kezdeményezni fogja a még nem teljesen harmonizált jogszabályokat a az élelmiszerekkel kapcsolatos, élelmiszerekkel érintkező anyagok programokkal kapcsolatban. Ez még nem teljesen harmonizált, de a jövőbeni rendszer védeni fogja a fogyasztót. Szükség van arra is, hogy megtekintsük, hogy milyen innováció létezhet ebben a szektorban. A jelenlegi jogszabály és az ezek kapcsolatos tapasztalat azt mutatja, hogy körülbelül 10 ezer anyag van, ez, amely ebbe a, ebbe a kategóriába tartozik, és meg fogjuk tekinteni a jövőbeni jogszabályokkal kapcsolatban és a felvizsgálatban kapcsolatban, hogy milyen opciók léteznek, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb megoldást fogjuk megtalálni, amely védi a fogyasztók érdekét, és jobb jogszabályokat fog teremteni. Az új rendeletet egy hatástanulmány elkészítése után fogjuk elkészíteni, és az Európai Parlamentnek az elkövetkezendő egy-másfél év során fogjuk benyújtani. A kettes kérdéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a bizottság szerint a kioldódási határértékek megfelelő eszköznek bizonyulnak a fogyasztók egészsége védelmére. Ezeket ö, tudományos ö, ö, tudományos felmérések alapján határoztuk meg, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség végzett. Én a úgy gondolom, hogy kockázati elemzést kell végezni akkor, hogyha a kioldódás jelentés, jelentős mértékben veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét. És ez új anyagokra, illetve új tudományos felfedezésekre vonatkozóan is azt tudom mondani, hogy akkor mindig igényelünk egy új vizsgálatot, hogyha egy anyaggal kapcsolatban gyanú merül fel. A bizottságot kötelező értesíteni akkor, hogyha új tudományos bizonyítékok merülnek fel arra vonatkozóan, hogy valamely anyag veszélyezteteti a fogyasztó egészségét. A hármas kérdése vonatkozóan azt tudom mondani, hogy az anyagok engedélyezésevel kapcsolatos jogszabályok, amelyek a műanyagokra és egyéb anyagokra vonatkoznak. Itt a kérvényező, aki használatot kérvényez, olyan kérelmet kell, hogy kitöltsön, amely a az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagokról is szól. És az EFSA ezt egy kockázati hatástanulmányjal értékeli és az engedélyezési eljárás során korlátozásokat vezetünk be az anyagokkal kapcsolatba. Például az a kapcsolatban, hogy milyen típusú anyagokkal kerülhet kapcsolatba ez a bizonyos anyag, milyen típusú élelmiszerekkel kerülhet kapcsolatba. Nyilván nem gondolhatunk mindenfajta élelmiszerre, illetve csomagolásra, hiszen sok-sok ezer különböző termék létezik ezért az élelmiszer csomagolója felelős azért, hogy megfelelő csomagolóanyagot használjon fel az élelmiszer csomagolására. Ezt az általános élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok is előírják. A negyedik kérdésre válaszolván. Minden élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozik, hogy a helyes gyártási gyakorlatnak meg kell felelniük. Ez azt jelenti, hogy az elállító kell, hogy fe, előállító kell, hogy feleljen a termék eh, biztonságáért, a, attól függetlenül, hogy jogszabály eh, szabályoz-e vagy nem, de eh, vagy az EU-s, vagy a tagállami jogszabályoknak meg kell felelnie. Tehát az előállító felel a termék biztonságáért, mégpedig olyan módon, hogy megfelelő nyersanyagokat használ, ellenőrzi az előállítási folyamatot, úgy, hogy semmiféle kártékony, ártalmas anyagok ne, ne keletkezzenek, úgy, hogy ellenőrzi a terméket, és ez az elv a teljes élelmiszercsomagolási előállítási láncra vonatkozik. Minden lépést dokumentálnia kell az előállítónak. Ezeket a nemzeti hatóságok, élelmiszer ellenőrző hatóságoknak dokumentálni tudni kell, és toxikológiai elemzéseket kell végezni a, azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek, eh, amelyeket nem engedélyeztek, illetve amelyekre vonatkozóan nem készült kockázati hatástanulmány. De ahogy mondtam, ebben az évben el fogjuk kezdeni a felővizsgálatát azoknak, annak, azoknak a jogszabályoknak, amelyek még nem harmonizáltak. Eh, a, itt a nyomtatás, nyomtató eh, tinta, papírok, alumíniumok, alumínium és más fémek, ről van elsősorban szó, és ha szükséges, akkor a felülvizsgálat során további részletes követelményeket fogunk majd felállítani, amelyel biztosítani tudjuk, hogy a helyes előállítási gyakorlatoknak mindenki meg fog felelni. Az, az is fontos, hogy lássuk a összekapcsolódást a REACH amely az vegyi anyagokra vonatkozik, hogy a REACH és a mi elemzéseink között teljesen világos legyen az összefüggés. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezt az információt. Van-e pótkérdés, tesz úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni a legutóbbi válaszra, amelyet a negyedik kérdésre adtak. Többször is hallottuk, hogy a gyártónak a, ö, kell rendelkeznie ö, gyártás, olyan, olyan gyártási gyakorlattal kell rendelkeznie, amely megfelelő és amely dokumentált. De én azt szeretném aláhúzni, hogy a ö, gyártók így kell eljárjanak. Nem kellene, hanem így kell eljárjanak. Látom, hogy a bizottság kicsit vonakodó ebben. 17 féle termék van, 5-öt szabályoztak, 12-t egyáltalán nem. Igen, minden, ami műanyag, az szabályozás tárgya, megismertem a bizottság évi munkatervét, és abból az derül ki, hogy a bizottság a létező irányelveket át akarja alakítani egyetlen rendeletté. Tehát egybe szerkesztett szöveg lesz. Ö, gratulálok a bizottságnak ehhez a szándékához. De ebben a műanyag rendeletben, azt látjuk, hogy vannak hiányosságok. Kevés szabály van a színezék anyagokról, illetve az oldó anyagokról, amelyeket felhasználnak a gyártás során. Hallottam az első kérdésre adott bizottsági választ, amelyből kiderült, hogy rendelettervezetet kap kapunk egy másfél év múlva. Márpedig ez a kérdés nagyon régóta létezik. A parlament már régóta aláhúzza ennek a fontosságát. Talán meg lehetne gyorsítani az ügyeket a bizottságnál. A bizottság esetleg többet foglalkozhatna a ö, nyomdai tintával. Úgy tudom, hogy a kutatók nagyon a gondolomra okot adó eredménye a klassz asszony. Köszönöm szépen, hogyha most azt hallgatom, hogy mik a kompetenciák, akkor feláll hátamon a szől. A biocid irányelvről kéne beszélnünk, egyébként pedig úgy tűnik, hogy a vita a nyomtató tinta a anyagról szól, amely élelmiszerekkel kerülhet kapcsolatba. Nem tudom, hogy vannak-e átfedések más területeken is, és ezt vegyük-e ki a biocid irányából, azért, mert később Stász úr ö, <clears throat> majd utal arra, hogy lesz -e esetleg egy élelmiszer kontaktba kerülési irányelv. Pudli úr, parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Stász úrnak válaszolnék először La future réglementation que nous souhaitons euh, a parlamentnek és a tanácsnak mm, olyan szabályozást kívánunk javasolni, amely lefed minden anyagot. Mielőtt a szabályozást benyújtanak a parlamentnek és a tanácsnak, ő szükséges egy hatásvizsgálatot végezni, azaz megpróbálni értékelni az összes lehetőséget, lássuk, hogy mennyibe kerül, és mi az előnye, főleg a KKV-k esetében. Ez egy hosszú munka, főleg ezen a területen. Több tízezer anyagra vonatkozik. Az innovációról sem feledkezhetünk meg a nanorészecskékről beszélt az előbb Stász úr. Olyan területről van szó, ahol az innováció nagyon jelen van, a technika és a tudomány folyton újabb anyagokat hoz. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek az anyagok ne jelentsenek veszélyt a fogyasztó számára. Sajnos azonban nincs sok tudományos adat, amely a rendelkezésünkre állna másrészt pedig a tagállamoknak ellenőrizniük kell a szabályozás alkalmazását, a közösségi ö, keret szabályozást ö, az élelmiszerrel érintkező anyagokról, illetve ö, minden anyag csoportot, főleg a harmonizált anyagcsoportokat, de a nem harmonizáltakat is. A tagállamok kell ellenőrizzék, hogy a jó laboratóriumi gyakorlatot átültetik-e a gyakorlatba. Ez a szerepük a tagállamoknak, ezt meg kell tenniük. És informálniuk kell bennünket, hogyha az ellenőrzés azt mutatja, hogy hiányosságok vannak. Ha hiányosság van, akkor a megfelelő intézkedéseket meg kell hozzuk. Tény, hogy a ö, festékekkel kapcsolatban nincsen közösségi szabályozás, de van általános élelmiszer ipari, élelmiszerügyi ö, törvény. Ez azt mondja ki, hogy ö, nem bocsájthat bárki bármit a piacra. Itt a csomagolásra is kell gondolni. Volt példa a múltban, emlékeznek az olaszországi 2007-es festék ö, festék problémára, a Tetra Pakkon átütött, és sikerült megoldani, mielőtt veszélyesé vált volna. Klassz asszonynak válaszolni. Két fajta anyag van. A biocídok, amelyek egyes anyagokat tehát lefednek. Olyanról van szó, amelyek tisztításra, fertőtlenítésre valók a mezőgazdaság és élelmiszeriparban használják, az állattenyésztésben. Ezek különleges anyagok, amelyek nem tartoznak bele az élelmiszerekkel jelentkező anyagokba. Az élelmiszerekkel érintkező anyagok az azt jelenti, hogy olyan anyagokról beszélünk, amelyek e, az élelmiszer körül vannak. Nyilván kapcsolat van, nem közvetlen kapcsolat, de van a biocid és az élelmiszerekkel érintkező anyagok között. Ezt a kapcsolatot már sikerült bevenni az új szabályozásba, mely a biocidekre vonatkozik. ez két fajta anyagot fed le. Van koordináció az engedély megadásában. Nos, hol van az átfedés? Ott, ahol az élelmiszerekkel érkező anyagok biocídakká válhatnak, tehát a csomagolás a baktériumoknak a kifejlődését korlátozza az élelmiszerben. És itt kapcsolat van az élelmiszerekkel érintkező anyagok szabályozása és a biocid szabályozás között. Meg szeretnénk tehát nyugtatni ezt az asszonyt ezzel kapcsolatban. az elnök úr, ez a válaszom a két kérdésre. Köszönöm szépen. További kérdés, nagyon rövid, Carl Schritter. You mentioned that it's the member states responsibility. Azt mondta, hogy a ö, tagállamnak a felelőssége a ö, tesztelés, az ellenőrzés és az alkalmazás. Kérdésem a következő. Hány teszet végeztek a tagállamok ö, a mai jelentés szerint, amelyet önnek megküldtek? Milyen hibát ö, találtak? Mit kerestek a tesztekben? biztosak-e abban, hogy megfelelően alkalmazzák a szabályozást? Bon. Malheureusement, je peux pas répondre à la... Sajnos nem tudok a tesztek számára vonatkozó kérdésre vonatkozni. Ö, vonatkozó kérdésre válaszolni. De ö, csinálnak ilyet a piacon, a szupermarketekben, eladási pontokon, vendéglőkben veszik az élelmiszert, mert becsomagoltak, mint például a vizet, és ellenőrzik a kioldódás, a műanyag kioldódás kérdését. Tehát van a piacon ellenőrzés, és import ellenőrzés is van amikor importőrök behoznak például kerámiát, fazekakat, műanyagkést, műanyag poharat, akkor ellenőrzik ezeket már az import során. És hogyha azt mutatja az ellenőrzés, hogy nincs megfelelés, nem, meg, nem felel meg a közösségi szavazásnak, akkor visszaküldik a származási országba. Tehát a határon is van ellenőrzés, és a tagállamokban is, a piacon, sőt, a gyárakban, ahol ezeket gyártják a tagállamokban, hogyha jelentős probléma van olyan termékkel, amely már a piacon van, akkor van egy riasztási mechanizmus, gyors riasztási mechanizmus, és informáljuk a tagállamokat, illetve a harmadik országokat, hogy ki kell vonni ezeket a piacra, vissza kell hívni ezeket a termékeket. Tehát van mechanizmus, amely arra szolgál, hogy kivonjuk az élelmiszerekkel érintkező anyagokat a piacról, hogyha nem felelnek meg a szabályozásnak. Mellesleg a közösségi ellenőrök az élelmiszer és állat egészségügyi ügynökségtől elmennek a tagországokba, és megnézik, hogy hány ellenőrzés történik, és hogyan alkalmazzák a szabályozás. ha ez nem megfelelő, akkor szerepel a jelentésben. A jelentés a közvéleménynek a rendelkezésére elolvasható. Köszönöm szépen. Ezt a nagyon fontos és komplex témát már lezárjuk, és most a szavazásra térünk át. Remélem, hogy mindenki elhozta az elektronikus szavazólapját, hiszen a végső szavazása elektronikusan kerül sor. Kérek mindenkit arra, hogy készítse elő az elektronikus szavazókártyáját. Azt mondtuk, hogy a 8-astól a 13-as pontig szavazunk blogban a 2008. évi mentesítésről. Jutta Hau készítette elő a témán, a teljes költségvetés mentesítése. Ehhez négy módosító indítvány érkezett a hatos bekezdésről, az egyesről szavazunk. Ki támogatja ezt? Köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadva. A hármas módosító ki van mellettem. Köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadva. A végső szavazásra kerül most sor. A jelentés kapcsán elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az eredmény. 38 mellette egy tartózkodás, gratulálunk Jutta Haugnak. Áttérünk az ügynökségekről való szavazásra. A vegyi ügynökség az első, ehhez nem adtak be módosítót, éppen ezért elektronikusan szavazunk erről a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 mellette, egy tartózkodás elfogadva. A következő az ECDC ügynökségről való szavazás jut a hangnyújtott be módosítót, ki támogatja ezt a módosítót szóbeli módosítással, az interim szó törlésére vonatkozik ez, ki támogatja. Köszönöm, ki van ellene tartózkodás elfogadva, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 40 mellette egy tartózkodás elfogadva. A következő az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, nincsen módosító indítvány, Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 mellette, egy tartózkodás, egy ellenszavazat, elfogadva. A következő az MA, itt két módosító van, Az egyes módosító mellett ki van. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadva. Ulmer úr módosítója. Ugyanezt akarja, erről nem tudunk szavazni. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette egy tartózkodás elfogadva. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elektronikusan szavazó nincs módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette egy tartózkodás elfogadva gratulálunk Jutta Haugnak, a bizottság mentesítése volt a téma, 2008-as évi bizottsági mentesítés és az ügynökségek. Az ötös napi rendi a következő, a közlekedés fenntartható jövője. Ez egy olyan vélemény, amelyet én készítettem, 39 módosító indítvány tartozik az anyaghoz. Az egyes módosító az első részenkénti szavazás van. Első rész ki van mellette. Köszönöm, ellenem, tartózkodás elutasítva. A második rész, ki támogatja a második részt. Köszönöm, ellenem. tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jól láttam, hogy 18-an mellette, 24-en ellene, elutasító második módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 21 mellette, 21 ellene,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 Ja, Änderungsantrag 8. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen támogatta a többség, tehát elfogadva. 8-as második rész, 2B, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyértelműen 41 ből 24 mellette egy ellene. 12-es módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-es módosító első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es módosító második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük, tehát a 21-es második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-25 ellen, vélemény ellenében. 18-as második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette 18 ellene, 4 tartózkodás mellett elfogadva. 5-ös bekezdés, 17-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette a 27-est ellenőrizzük, jelzik felém, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Elnézést, elfogadva a 27-es, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 35-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as részenkénti szavazás, első rész, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 39-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó volt a szemem. A 24 mellette elfogadva a végső szavazás. Ezt elektronikusan végezzük. Lezárom a szavazást. 43 mellette, egy tartózkodás mellett elfogadjuk, ez a véleményünk a közlekedési szakbizottság felé a közlekedési jövőjéről. A következő pont a hatos a napi renden. Liotárd asszony jelentése, új lendület az európai akva kultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának a téma. Ötös módosító az egyes bekezdéshez ki van mellette, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette A 11-es kéri a bizottságtól, hogy ö, legyen ö, helyi kutatás, és ö, mutassa ö, meg, hogy ö, mi a ö, lehetséges probléma. A 12 2012-es vagy továbbiak ö, nem utalnak erre. Ezt a 11-es mondja ki. Ezért a bizottságnak elemeznie kell a lehetséges károkat. Szerintem ez pluszban lenne. Rendben. Rendben, szavazunk a 11-esről mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Gratulálunk, megérte. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 15-ösről. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 20 ellene elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás. Azt gondolom, hogy ugyanarról a többségről van szó, de ellenőrizzük. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást a 16-osról. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene, elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy ugyanarról a többségről van szó. 18-as mellette ellene Ellenőrizzük a 18-ast, megnyitom a szavazást a 18-asról. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 23 elutas, ellen a 19-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító, részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette elfogadva, há, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette, senki nem volt ellene. Gratulálunk Liotán asszonynak az európai akvakultúra jövője témában. Még egy szavazás van. Az Európai Földmegfigyelési Program. Vittorio Prodi, a vélemény előadója. A jelentéstevő módosítóiról szavazunk, az egyes mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, a kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 16 mellette, 26 ellene elutasítva. A végső szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette gratulálunk Vittorio Pródinak, a föld megfigyelési rendszer rendkívül fontos. A 15-ös pontról is szavazunk még. Formalität, wenn man so will, kein formális kérdésről van szó, nem tartalmi módosításokról, hanem a jobb minőség módosításáról. Arról van szó, hogy a bizottság a jogalapot eh, változtatja meg, egy tanácsi döntés jogalapját, amely egy korábbi irányelvre vonatkozott, Tehát a parlament részt vett ebben a jogalkotásban 2004-ben. A igényel csomag keretében a bizottság kompetenciáit bővítették, és a parlament megerősítette ezt az új kompetenciát, mi, mi szerint a bizottság módosíthat a tanácsi rendeleteken. Június 2010-től ez a rendelet helyettesíti a korábbi tanácsi rendeletet, tehát a régi szabályozást hivatalosan meg kell szüntetni, ezért, hogy ne legyenek félreértések, és az újat meg kell szavazni. A dokumentum olyan referencia formulákat tartalmaznak, amelyeket az importőrök használnak, és az ellenőröknek is tisztában kell lenniük ezzel az új rendelettel. Tehát a régi tanácsi döntés megszűnik, és a 2010-től történő új rendelet életbelépését erősíti meg, mivel egy formális dologról van szó. Én elnökként azt javasoltam, hogy a jelentésről azonnal szavazhatunk, hogyha nincsen ellenvetés. És természetesen a bizottságot is meghallgathatjuk ebben a témában, és utána pedig az árnyék jelentéstevőket parancsoljanak. A bizottságnak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Penso che lei abbia eh, già... Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban elmondott mindent, amit kellett jogi jellegű műveletről van szó, így átláthatóbb lesz a szabály, nem modosulnak az import szabályok. Köszönöm, Radomáda úr. Tehát ön megerősítette mindazt, amit én mondtam, és ne láttuk, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy régóta meg kellett volna hoznunk ezt a döntést, 2006-ban léptek életbe az említett szabályozások, nagyon fontos, hogy jogilag tisztázzuk a helyzetet, és én azt gondolom, hogy a régi szabályozást fel kell oldani, annak érdekében, hogy az importőrök, exportőrök számára is egyetem helyzetet teremtsünk. Köszönöm szépen, most akkor szavazhatunk, nincsen további hozzászólás, akkor a jelentésről fogunk most szavazni. Ki támogatja? aki ellenzi, nincsen tartózkodás, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az eredmény, ezzel elfogadtuk a jelentést, és tisztáztuk a jogi helyzetet. Rendben. A 14-es pont a következő a napi renden a biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása. Itt kaptunk egy jelentést klasszasszonytól, és neki meg is adom a szót, Ő fogja bevezetni a jelentést, és erről fogunk vitázni. Parancsoljunk, Klász asszony, köszönöm szépen, elnök úr. A biocidok, illetve Östász kolléga kérdése mutatta, és hogy milyen nehéz a biocidok besorolása, és én is erre szeretnék utáni, hiszen vannak átfedések, és a definíció kérdését is meg kell oldanunk. De kedves kollégák abban biztosak lehetnek, hogy a biocidok sok mindenre kiterjednek, fertőtlenítőktől, favédő, konzerváló anyagoktól át, rovarírtókig, patkány és egérírtó szerekig található biocid ezekben a termékekben. A jelentés a biocidot megengedő irányelvre vonatkozik, ez 89-ből származik, illetve 98-ból, és ezt szeretnénk eh, rendelet formájába önteni. Egy dologban egyetértünk, a jelenlegi irányelv nem tűnt hatékonynak, és az átvizsgálási programot már régóta le kellett volna eh, zárni, de 2014 utánig fog mindezt tartani. Az új rendeleteket Európa szerte az összes biocid terméket kell, hogy szabályozzák, ezek engedélyezését for, forgalomba hozatalát a bizottság azt javasolja, hogy az EHA engedélyezhesse ezeket, illetve az olyanokat, amelyek alacsony rizikót tartalmaznak, és a tagországoknak is engedélyezniük kell a biocid termékeket. A bizottság javaslatot sokkal inkább úgy kell kialakítani, hogy ez az eljárást egyszerűsítse, olcsóbbá tegye és megvalósíthatóbbá. Azért, hogy a jövőben is lehessenek bio, lehessen eh, biocid termékeket forgalomba hozni. A környezetvédelemre jelentős eh, hangsúlyt fektettem a biocidok eh, forgalomba piacra hozatalánál, és regisztrációjánál megfelelő szempontokat kell érvényesíteni, és az Európai Vízkeret irány elvet is tiszteletben kell tartani ennél az irányelvnél. A kizárás kritériumait egyértelműen kell definiálni. A bizottság azt javasolja, a CRM 1A és 1B, illetve az endokrin hatású anyagokat, mind kizárás kritériumokat veszi alapul. Én még plusz kritériumokat is megneveztem, annak érdekében, hogy a biocidra vonatkozó irányelve, a növényvédőszerekre vonatkozó irányelvel összhangba hozhassuk különösen az elővigyázatosság elvét helyezve előtérbe, illetve a környezetvédelmi szempontokat érvényesítve. Éppen ezért továbbra is a PBT-ket, az FB-ket és FT-ket és a POP anyagokat is megemlítem. Az endokrin hatású anyagoknál egy olyan definíciót alkalmaztam, amelyet annak idején a növényvédő irányelvnél alkalmaztunk, hiányoznak még a világos kritériumok, éppen ezért a bizottságot felszólítom arra, hogy 2015-ig dolgozzak ki az egyetemű kritériumokat, addig pedig a CMR eh, kritériumok az 1B-nél és eh, a mérgező eh, anyag, mint kritérium az endokrin anyagoknál szintén érvényben maradnak. A biocid rendelet tovább megy mint annak idején a növényvédési irányelv hatája. Fontosnak tartjuk eh, a megfelelő szempontok kialakítását és a kivételek eh, megnevezését. Például, hogyha az emberek a hatóanyaggal kapcsolatba kerülnek, és ennek eh, hatása elhanyagolható az emberekre, akkor ez képezhet kivételt. Be kell tudni bizonyítani azt, hogy az adott hatóanyagnak az emberi egészségre vagy környezetre súlyos hatása van, illetve hogyha negatív következményekkel jár az, hogyha nem veszik fel az anyagot a tiltó listára. Fontos, hogy ne alakulhassanak ki biztonsági hiányosságok. Nagyon sok hatóanyag esik a növényvédő irányelv kivételeik közé. Éppen ezért nagyon fontos, hogy itt is érvényesüljön a biztonság szempontja. A négyes termékcsoport 14-től 19-es termékcsoportig nagyon fontos a kritériumok meghatározása. Ezen kívül az engedélyezés a technikai fejlesztést is lehetővé kell, hogy kegye tegye, például a nanoanyagoknál, ami a hatóanyagokat illeti, és erre is tekintettel kell lenni a kettes pontban, a fogyasztó védelemre térek ki. A fogyasztóknak abból kell kiindulniuk, hogy az általuk megvásárolt anyagok egységes minimum feltételeknek felelnek meg az európai egységes belső piacon, független attól, hogy ők ezt melyik tagországban szerezték be. Annak érdekében, hogy ezeket a biztonsági kritériumokat ne lehessen megkerülni a nem európai gyártók által forgalmazott hozott termékek esetében az általuk használt hatóanyagokat és összetevőket meg kell vizsgálni annak tekintetében, hogy ez megfelelnek-e az európai szempontoknak a biociddal kezelt termékek és produktumok esetében a belső hatások, például a konzerváló anyagok esetében a, a festékek esetében illetve a külső hatásokat, éltem például a szúnyoghálónknál és a láb izzadása használatos speciális zoknik esetében szintén fontos, hogy ellenőrzésnek legyenek alávetve. Fontos, hogy a veszélyek kimutathatóak legyenek, és a biztonsági kockázatok megnevezhetőek legyenek. A termékeknél fontos, hogy elgondolkodjunk a nem vegyi alapú alternatívákról, és a tagországok professzionális alkalmazást kell, hogy érvényesítsenek, és tudni kell, hogy mi az anyag az, amit az ember használ. A hármas pontnál fontos, hogy biztonságos és ne bürokratikus legyen a megvalósítás. A bizottság az alacsony rizikójú termékeket engedi forgalomba hozni az EHA által. A termékeknél Fontos, hogy a tagországi engedélyezésnél az egymás kölcsönös elismertsége legyen a szempont, de ki szeretne egy alacsony kockázatú biocid terméket forgalomba hozni, e, nem mindegy, hogy alacsony vagy magas a kockázat. Ha kockázat van, akkor ez fontos, és nincs definiálva egyértelműen, hogy mi alapján mérjük a kockázatot. Éppen ezért én javaslom, hogy ezt a szempontot az összes termékre terjesszük ki, az e EHA ezt meg is teszi, nagyon túlterhelt ez az ügynökség a REACH eh, rendelet kapcsán, éppen ezért egy köztes lépésre van szükség, de ezzel nem teszünk eleget a feladatunknak, konkrétan eh, közvetlenül kell az Európai Uniós engedélyezést kezelni, és azt gondolom, hogy ez a gyors a forgalomba hozatalt erősítés, egy harmonizált európai belső piacot. a termékekről közzétett információknál és üzleti titok tartásnál fontos, hogy azok a termékek, amelyek veszélyt okoznak, ne kerülhessenek ezen elvek alá. Ugyanazt az időtartalmat kell alapul venni, mint a RICS irányelvnél ami a különböző feltételek engedélyezését illeti, tehát a plusz engedélyezést a kereskedelemben, vagy olyan termékek esetében, amelyeknél kisebb módosításra került sor, például a vállalkozás nevének módosítására, ezeket egyszerűsített eljárásban kell lebonyolítani. Jelentős költségek terhelik a vállalkozásokat, az engedélyezéseknél a biocid termékeket kisebb mennyiségben, alkalmazzák, és hogyha ez így van, akkor nem különösebben jövedelmező a piacon ezeket engedélyezni, tehát azon is el kell gondolkodnunk, hogy a vállalkozásokat milyen költségekkel terheljük. A regisztrációs költségeket eh, sem szabad túl magasra tenni, és ezzel csökkenteni a termékek körét. Például a rovarírtóknál a rezisztencia kialakulása esetében mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelő termékeket támogassunk. Kedves eh, kollégák, az egészségvédelem és a fertőtlenítőszerek bennünket közvetlenül eh, érintenek. Nálam a választókerületemben kitört egy úgynevezett norovírus egy kórházban, és itt biocid termékekre van szükség, fertőtlenítő szerekre, amelyek hatnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ennél a témánál, ahol a kórokozó fertőző, olyan biocid termékekkel rendelkezzünk, amelyek a az egészséget védik. A norovírus egyértelműen bemutatja azt, hogy a jó hatású fertőtlenítők igenis biocid tartalmúak. Tehát nem csak kockázatokat kell mérlegelni, és azokat szem előtt tartani, hanem fontos, hogy a biocid termékek pozitív hatását is mérlegeljük, a higiéniai termékek esetében, és azok, akik ezekkel a termékekkel kapcsolatba kerülnek, óvatosak legyenek, hiszen ha nem professzionálisan járnak el, akkor a rezisztencia kialakulása sokkal magasabb, ez történt a neurovírus esetében is, a biocidokról nem lehet lemondani, és tudom, hogy nagyon sok kolléga a déli országokból a témát a rovarirtok miatt. Nagyon fontosnak tartja az új rendelettel egy új esélyünk is van, a biocidok használatát optimizálhatjuk, a kockázatokat minimalizálhatjuk, és remélem, hogy a kollégák is jó megjegyzésekkel gazdagítják ezt a témát, annak érdekében, hogy az elképzeléseinket keresztül vihessük, és hogy egy jó európai rendelet születhessen európai szinten. Már most is köszönöm szépen a nagyon jó együttműködést. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, Krista Klász, ezt a nagyon bonyolult, de fontos témát. A környezetvédelem, illetve az egészségvédelem is megjelennek, mint szempontok, amelyekre tekintettel kell lenni, illetve nagyon sok kis cég, működik az ágazatban, amelyek nem csak nagy mennyiségekkel dolgoznak, hanem kis mennyiségeket is alkalmaznak és ön az állásfoglalásában mindezekre ki is tért. Akkor most megadom a szót az tevőknek, először Jörgenzen úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadó asszonynak az előadását is. Átfogó szempontból úgy gondolom, hogy nagyon nagy különbséget fog jelenteni ez a jogszabály és mindent összevéve sokkal észszerűbb lesz. Van egy sor kritikai megjegyzésem is, de mindenek, mielőtt ezeket elmondanám, először néhány szót szeretnék szólni magáról az eljárásról, hiszen nem az előadóasszony hibája ez, de az a helyzet, hogy magát a szöveget nagyon későn kaptuk készhez azt hiszem, hogy megígérték, hogy karácsony előtt készhez fogjuk kapni, és akkor ezt tolódott, tolódott. Lényeg az, hogy nekem például a végleges változat Dánul még ma sincs meg és bizonyos változtatásokat, módosításokat csak németül kaptunk meg, és a legnagyobb részét pedig múlt pénteken, illetve tegnap kaptuk meg. Tehát nagyon rövid idő állt rendelkezésünk a szöveg elolvasására. Nagyon komplex a szöveg, technikai jellegűek a módosítások, ami jó, de ez azt is jelenti, hogy időre van szükségünk ahhoz, hogy értékeljük és átgondoljuk a következményeket. Ezért szeretném kérni, hogy a módosító benyújt, módosítók benyújtásának határidejét toljuk ki, hát még le se fordították a módosítókat, úgyhogy tulajdonképpen kevesebb, mint egy hetünk van arra, hogy e, elolvassuk ezeket, mert nem tudom, hogy ki fogja meghozni ezt a döntést, de én azt szeretném kérni, hogy toljuk ki a módosítók határidején. Most a tartalomra áttérve, először is úgy gondolom, nagyon kiváló dolog az, hogy aláhúzzák, ez környezetről és az egészségről ugyanolyan mértékben szól, mint a versenyképességről és a termelőknek biztosított jobb körülményekről. Az is jó, hogy az elővigyázatosság elve hangsúlyt kap, ez biztos, hogy erősíti a jogszabályt. Viszont megkérdezhetnénk azt is, hogy nem lehetne akkor végigvinni a dolgot, hiszen úgy érzem, hogy jó jelzéseket küldenek arról, hogy igen, szóljon ez az egészségről is, de magában a jogszabályban ez nem kerül megfelelően kifejezésre. És itt kérhetjük azt, hogy ne csak jelzéseket küldjünk, hanem valóban szóljon ez a jogszabás az egészségről, és ezt úgy tehetjük meg, hogyha nem csak egy jogalapra építünk, hanem megosztott jogalapot alkalmazunk. Konkrétan azt szeretném javasolni, és ezt majd módosító indítvány formájában is be fogom adni, hogy legyen egy hármas jogalapunk, ahol bevonjuk a környezetet és az egészséget is. Tehát ne csak a belső piaci jogszabályok szolgálnak alapul e-, ehhez. Ezt hiszem, hogy ez a legjobb módszere annak, hogy biztosítsuk azt, a, ami közös célunk, az, hogy a környezet és az egészségügy ugyanolyan hangsúlyt kapjon, és hogy ez a végrehajtásnál is érvényesüljön. Remélem, hogy nyitottak önök is e, e, e, e felé a megoldás felé. Most magáról a célkitűzésről, hát még azt is mondanám, hogy még ennél hangsúlyosabban is alá kell húznunk, hogy vannak olyan különösen sebezhető csoportok, amelyeket meg kell védenünk. Az első cikkben ezt nagyon jól meg tudjuk tenni. Aztán magának az alacsony kockázatú anyagoknak a definíciója. Azt hiszem, hogy egyetértetünk abban, hogy nagyon gyengén megfogalmazott ez a definíció, nem erősítették meg, és itt ezt is követelhetnénk a bizottságtól. A jelenlegi definíció egy eléggé átláthatatlan helyzetet teremt, nagyon nehéz előre látni, hogy mit fog ez majd jelenteni a jövőben. Ezért úgy érzem, szükség van arra, hogy sokkal világosabb, határozottabb definíciót adjunk, és hogy ez szakmailag is pontosabb legyen. Tehát fontos, hogy konzultáljunk a tudós, konzultáljon a bizottság az ehhez értő szakértőkkel is. A, az elhatárolási körülményekkel kapcsolatban, a cut-off criteria. Ezzel kapcsolatban nagyon jónak tartom, hogy jött egy módosító indítvány, hiszen sokkal jobban megfelel ez majd a céljainknak, körülbelül úgy, ahogy a növényvédelmi jogszabályokban is láttuk ezt megpróbálom ezt még egyértelműbbé tenni, de ezt is már így is jónak tartom. Van viszont egy olyan terület, ahol nem értek egyet az előadó véleményével, ez pedig a kivételek kérdése. Úgy érzem, hogy már a 45-ös cikkben is vannak lehetőségek a kivételekre, ezért úgy érzem, hogy az ennél, e, ezen túltett kivételek bevezetése nem szükséges. A termelőknek már van lehetőségük erre úgyhogy azt javaslom, hogy az új, a, a három új kivételt töröljük. Hát látom előadó hogy szomorúan néz rám, de azt javaslom mégiscsak, hogy töröljük ezeket. Nincs, nem, nem, nem, nem felel meg ez az elővigyázatosság elvének sem különben. Aztán a nemzeti jóváhagyás és az EHA jóváhagyás közötti kapcsolat. Ugye az EH nagyon sokat segített nekünk ebben a, ebben a témában. Nekem is kicsit jobban bele kell ásnom magam az anyagba, de az mindenképpen biztos, hogy nagyobb mértékben figyelemmel kell lennünk arra, hogy tulajdonképpen az egyes tagállamok milyen vétó lehetőségekkel rendelkeznek, és itt megint a növényvédelmi jogszabályokra szeretnék visszautalni. Nem teljesen ugyanaz a helyzet, de vannak lényeges elemek, amelyek ugyanazok. Tehát lehetőségeket kell adnunk arra, hogy olyan országokban, ahol meghatározott specifikus körülmények vannak, ott legyen erre lehetőség. És ez a vita még sokkal fontosabb abban az esetben, hogyha az előadóasszony vonalát fogjuk tovább vezetni. Még egy sor technikai megjegyzésem lenne, ezekre majd később térhetünk rá a folyamatban. Egyelőre ezt szeretném mondani, és szeretném még egyszer aláhúzni, hogy szükségünk van több időre ahhoz, hogy a módosító indítványokat elolvashassuk. Nagyon nehéz lenne egy, egy hetes határidő alatt elolvasni, akkor, amikor még nincs is meg az egész eh, szöveg, és eh, hogy annak nagyon nagy részei nincsenek lefordítva. Például Dára. Sajnos én, sajnos én nagyon keveset beszélek németül. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. <clears throat> Nyilván ezt még lehet gyakorolni, és a jelentés, a biocid jelentés, ez megfelelő alkalom erre. El fogjuk halasztani a hét elejéről a hét végére, 5, március 5-e a javasolt határidő, ha ezzel egyetért a jelentéstevő asszony, ez 5 nappal több. És akkor Dánul is meg lesz az anyag addigra. Az árnyék jelentéstevőtök közül Korin Michel nincs itt, Julie Görling és sem sincs itt, akkor tovább megyünk az IMCO képviseletében Amália Szartúri sincs itt, Rossi képviselő, Vicul. Oh, credo che cinque giorni di rinvio siano... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban egy ötnapos ö, halasztás szükséges. Tudnélik, ez a szöveg nagyon bonyolult, és sok munkára van szükség. Ne felejtjük el, hogy milyen kockázatok vannak, hogyha ö, tévedünk. Közegészségügyileg ez jelentős veszély az anyagok gyártó és fogyasztói számára egyaránt. Először is ki kell mondani, hogy nagy különbség van a biocidek között. Egyes biocidek gyakorlatilag ártalmatlanok. Olyan biocidek, amelyeket önöknél használnak a szúnyogok ellen, szúnyogírtásra. Ahogy ez ma történik, Pontosítani kell, hogy ezeket a termékeket otthon is lehet használni a háztartásra, de vannak más biocidok is, amelyek szúnyogírtásra használatosak, és ezeket nem lehet használni, mert az emberi egészségre veszélyesek, vagy bizonyos feltételek között lehet csak. És van egy harmadik kategória, továbbra is a szúnyogoknál maradok, olyan biocidok, amelyek nagyon veszélyesek, és amikor használjuk, akkor lakosságot kell értesíteni, mindenki maradjon otthon. Nos, ennyi a biocidok a szúnyog írtásra három kategóriába oszlanak. Vannak azok, amelyek gyakorlatilag ártalmatlanok, vagy fajta tömjén, amelyel el lehet őket riasztani, és vannak külsőleg használhatók, külső térben, kertben például, és vannak azok a termékek, amelyeket csak az engedélyezett cégek használhatnak, amelyekkel kiírtanak egész a kolóniákat. Nos, ezzel szeretem volna megérteni, hogy különbözőféle anyagokkal van dolgoz, dolgunk. Ezek akár veszélyesek, és lehetnek nagyon elővigyázatosnak kell lenni. A gomba ölő szintén biocid mm, biztosítani kell egyes periódusok, amikor nincsen kezelés mert benne maradnak az anyagok a termékben. Nem ö, szabad, hogy előfogyasszuk ezeket a termékeket, mert hogyha gomba ölött, a fán használják, oké, okay. de hogyha ö, olyan terméken használják, ö, amit ö, utána elfogyasztunk, mert élelmiszertermék, akkor akkor kockázat van a gomba előtt, esetleg 30 vagy 10 nappal a fogyasztás előtt lehet ö, használni, és akkor ártalmatlan a fogyasztása a terméknek. Nos, világosan kell látni, hogy nem elégséges a mostani szabályozás. Attól függ, hogy milyen terméket használunk ez kihat a ö, fogyasztásra. Ö, például a dinnye. Van egy ö, dinnye a kertben, arra lehet ö, használni biocidet, de nem fogjuk megenni a dinnye külsejét természetesen normál esetben, de tudni kell, hogy néha egyes termékek behatolnak a ö, sárga dinnyébe más gyümölcsök is vannak kényesebbek, amelyeket bogyós termékek, amelyeket cseresznye megy, amelyeket teljes egészében fogyasztunk el. Az epret nem hámozzuk meg, tehát nagyon vigyázni kell, hogy mit használunk az eprekre. Tudni kell, hogy épp éppen az eperet kezelik a leginkább kémiai úton, már pedig ezt egészben fogyasztjuk. Nos, ami a címkézést illeti, hogyha elolvassuk a szöveget, hát hát borzongató. Ha így kellene alkalmazni, akkor lehetetlen lenne az erdei gyümölcsöket, az epret eladni, hiszen nem lehet minden cseresznyét felcímkézni. Van egy termelő, aki közvetlenül eladja önöknek a terméket, ezek szezonális termékek, Nos, ezeket kilóra adják el, nagy mennyiségben. Hogyan akarják felcímkézni a ö, kis csomagolás, hogyha nincsen kicsi csomagolás, kilóra adja el a parasztat cseresznyét, milyen címke legyen? Hát erre specifikus címke szükséges. Erre is gondolni kell, különben igen nagy problémák lesznek a szöveggel a fogyasztók számára és a termelők, minden gazdasági szereplő számára, és akkor minden rendben lesz. Rossi. Köszönöm szépen Rossi úr a bevezetőt. Mint gyümölcs ügyfelet, Kászasszonynak minden bizonyal van válasza. Antonio, Antonia Pavanova, mint elnék jelentéstevő itt van, és még mások is kapnak szót. Köszönöm szépen. Én Korinda Pási nevében fogok beszélni, aki elnézést kért, hogy nem tud itt lenni, Franciaországban maradt. Ő, ő nagyon tömény jelentés, nagyon technikai jellegű ez a munka, és nagyon ö, sajnálja ő is, hogy ő sem tudott részletekbe menni vele, mivel ö, csak ö, francia és angol nyelven kapta meg, és nagyon későn kapta meg ezért mi is támogatjuk a módosítók benyújtásának határidejének elhalasztását. Valószínű, hogy ez egy hét túl rövid idő, az, az ilyen technikailag nehéz jelentéseknél több időre van szükségünk. Jelenlegi helyzetében a jelentés egy sor megjegyzést felhoz. A módosítókat támogatjuk, mert ezek javítják a bizottság javaslatát. Például azt javasoljuk, hogy a vízvédelemmel kapcsolatos, illetve a, kocká, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, valamint a KKV-k támogatásával kapcsolatos módosítások jók, a tízes, amely az állat és emberi egészségügyet támogatja, a jelentés azonban nem tárgyalja a cut-off system problémáját, ezt jobban, meg kell, jobban kell kezelni, és a CMR anyagokkal kapcsolatban is világosabban kell fogalmazni. Pás azon kívül amiatt is aggódik, hogy, a, hogy különböző derogációk vannak az ötös cikkben, és szeretné megkérdezni a bizottságot, hogy a 45-ös szik vajon nem elég-e a különleges esetekben a kivételekre. Elész, ezért Löpás asszony az ITRÉ-től módosítóban javasolja, hogy ezt a bizonyos derogációt az 5-ös szikben töröljék az alacsony, alacsony veszélyességű anyagokat szeretné pontosítani, például az expozíció hiánya nem egyenlő azzal, hogy egy anyag alacsony kockázatú lenne. A jelentéstevő szeretné, hogyha központ, központosítanák az anyagok engedélyezését. Ezt majd meg fogja tárgyalni az a jelentéstevő asszonynal az kockázatelemzési és rovarítók engedélyezési körülményeit, az EU-s feltételeket nem szeretné felcserélni a WHO feltételeivel, hiszen ez nem feltétlenül garantálja a rovarítók káros hatásaitól való megvédését a fogyasztóknak, illetve a környezetnek. Nano anyagokkal kapcsolatban nincs meg megfelelő információs anyag nyilvánosan sem, és a az ehhez, ezzel, kapcsolatos, e, ezzel kapcsolatos anyagokat és statisztikákat nyilvánossá kell tenni, és rendszeresen frissíteni kell. Különösen a nanoanyagokkal kapcsolatban nagyon fontos ez, és ahogy már mondtam, az lesz a legjobb, hogyha az árnyékjelentéstevők találkozót adnak, hogy további megjegyzéseket tehessenek, és hogy kompromisszumot érjenek el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szabine Vicc, köszönöm szépen. Én a GUE árnyékjelentéstevője vagyok. Lász asszony, az ön jelentése nagyon iparbarát az én véleményem szerint. A rendelet átvizsgálása, áttekintése a bioci termékek forgalomba hozataláról nem teljesíti a növényvédőszerekről szóló irányelv kritériumait. Ennél az irányelvnél figyelembe kell venni azt, hogy az alkalmazási terület csak a szakemberekre vonatkozhat, és a biocidekkel mindenki kapcsolatba kerül, és mindenki használja őket. Különösen problématikus a biocid rendeletnél az engedélyezési kritériumok az állítólagosan alacsony kockázatú termékek esetében, én is csatlakoznék az elhangzottakhoz, a biocid engedélyezéseknél, vagy a biocidoknak való kitétel esetében meg kell említeni, hogy mindenki eh, a nők, gyermekek, terhes nők eh, kapcsolatba kerülnek biocidekkel, erre figyelemmel kell lenni. A, ennek elkerülése a hétköznapokban teljességgel lehetetlen az olyan termékeknél, amelyek állítólag alacsony kockázatot tartalmaznak, e, és minden tagországban engedélyezettek, mindenütt e, engedélyezettek lennének. Én ezt rendkívül nagy problémának tartom az Európa szerte történő engedélyezéseknél, a biocidok e, engedélyezésénél. A tagországoknak igenis joguk kell, hogy legyen ahhoz, hogy az országukban engedélyezzenek bizonyos biocideket, a biocidokkal való uh, kapcsolatba kerül, és a különböző tagországokban különböző, a rovarvédők esetében a háztartásoknál például, és ezek hatásairól a tudományos kutatások nagyon nehezek, a lakosság össze-vissza módon használja a rovarírtókat, és sokkal könnyebb a rovarírtóknál, mint a, növényírtóknál a kritériumokat rögzíteni, hiszen a rovarírtókat csak szakemberek használhatják. Én támogatom bizonyos anyagok tilalmát, például a nano, részecskék, nano, ezüst található a cumisüvegekben, fogkrémben és élelmiszer tárulókban. A jelentés után igenis vitáznunk kell arról, hogy ez a téma nagyon bonyolult és nehéz, a környezetvédelem és egészségvédelem, fogyasztóvédelem szempontjait egyidejűleg érvényesíteni, itt még sok munka van, éppen ezért a módosítók benyújtásának határidejét még tovább tolnám ki, egyébként pedig támogatom a jelentést. Köszönöm szépen, Karl Schlitter. Well, first I just want to... Először is szeretném támogatni Dan kérdését a módosítók benyújtása határidejének kitolásáról mivel komplikált ez a téma. Először is pozitív pontokról szeretnék beszélni, először is az ötös cikknek a javításáról. A bizottság hibát követettél, követett el, amiért a PPB-k és más anyagok említését kihagyta. Örülök neki, hogy a nano is szerepel a, az anyagban, nagyon fontos ennek megemlítése hiszen a fogyasztók szinte semmiféle információról nem rendelkeznek erről. Azzal nem értek egyet, hogy a tagállamok felelősségét teljesen meg kellene szüntetni. Különbözők a kultúrák, a hagyományok, időnként jó, hogyha bizonyos intézkedésekkel fenyegetnek a tagállamok, úgyhogy ezt nem kellene megszüntetni és nem biztos, hogy a bizottságnak megvan arra az administratív kapacitása, hogy a, ez a hatalmas, ennek a hatalmas nyomásnak meg tudjon felelni. Aztán szeretnék több korlátozási kritériumot látni a katoffal kapcsolatban, hiszen például az 5-2B-t, ha megnézzük, arról van szó, hogyha a közegészségügyet egy anyag jelentősen veszté, veszélyezteti. Na most én a stokholmi kórházakban használt biocidek szakértőjével beszéltem, és azt mondja, hogy még ha vannak is biocidok, nagyon sokszor sokkal jobb, ha az alkohollal fertőtlenítik bizonyos eszközöket vagy felületeket és ez azt mutatja, hogy nagyon sok helyen akkor is használják a biocidokat, amikor arra nincs is szükség, és ez olyan, és ez csökkenti aztán a hatásukat azokon a területeken, ahol viszont más nem tudunk használni. Tehát a teljes kivételeket valahogy korlátozni kellene. Aztán a, az, a normál használat terminológiát sem támogatom, hiszen a ha a, a toxikológiai kibocsátásoknak majdnem a fele akkor következik be, amikor valami, valamilyen rendszer meghibásodik. Tehát amikor zárt rendszerek vanről van szó, vagy nagyon hatékony takarító, tisztító rendszerekről, akkor ebben a rendszerben, ha csak egy egy órás megszakadás, hiba történik, akkor ez az egy óra, egy órás probléma egy egész évi kibocsátásnak felel meg, úgyhogy ezzel kapcsolatban is pontosítanunk kell. Aztán a vízkezelő létesítmények. Amikor ezeket beengedjük a fogyasztóláncba, akkor itt is nagyon fontos, hogy bevegyük ezeket a szempontokat, hiszen ők, ezeknek a szerepe is nagyon fontos a környezet szempontjából. Nagyon, nagyon sok sokan azt mondják, hogy a fogyasztókat riogatják. Nem, a fogyasztók, a fogyasztók nem mindig tudják, hogy mennyire veszélyes anyagokkal van dolgunk, és például, ha valaki egy, valamilyen baktérium egy piszkos kézen landol, akkor sokkal nehezebb annak bejutnia a rendszerbe, mint hogyha egy klinikailag tiszta kézre kerül. Tehát nem szabad túlságosan megriasztanunk sem a fogyasztókat. A kis és középvállalkozások sem, sincsenek mindig tisztában a az előnyökkel, illetve a kockázatokról és kockázatokkal, és ezért nagyon fontos, hogy itt is világosá tegyük a helyzetet, hiszen vannak olyan vegyanyagok, amelyeknek használata előnyös lehet, de vannak olyanok is, amelyeknek használata nem. Én nem vagyok árnyékjelentés tevő, de majd én is szeretnék hozzászólni a témához. Köszönöm. Ja, Anya Weisgerber. Anya Weisgerber. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelentéstevő asszony, Krista Klesz. Először is gratulálni szeretnék neked a nagyon jó jelentésedhez. Azt gondolom, hogy megfelelő irányba mutat átfogó, és nírok néhány megjegyzésem lenne, néhány dolgot meg, szeret, meg szeretnélek erősíteni, és van néhány kérdésem is. Az első pont a közösségi engedélyezés. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg érvényben levő irányelv e, esetében értelmében a tagországoknál engedélyezniük a biocid termékeket. A bizottság azt javasolja, hogy az engedélyezés mellett kell, hogy legyen a tagországi mellett egy európai központi engedélyezés az olyan termékek ebből kikerülnek, amelyek alacsony kockázatot tartalmaznak. Azt gondolom, hogy ez, meg, ez megfelelő, a megfelelő irányba mutat, de csak egy fél lépésről van szó. Klász asszony nem is hallja az én dicsérő szavaimat, sajnálom. A jelentéstevő asszony egy teljes lépést merészel a harmonizáció irányába. Kriszta, még egyszer elmondom, nagyon örülök annak, hogy te egyel tovább lépsz, és a teljes folyamatra vállalkozol, és fontos, hogy az összes biocid termék kerüljön az említett engedélyezési eljárás alá. A bizottság a következmények felmérésénél bevallott azt, hogy a közösségi engedélyezés akkor lenne a leghatékonyabb, hogyha a cél az új hatóanyagok alapján e, elkerülnek engedélyezés az új termékek, és alacsony kockázatú termékeket szeretnénk támogatni. Tehát az Európai Unió e, központi engedélyezése nagyon fontos lenne. Én a vitát ismerem az egységes engedélyezés e, kapcsán, a növényvédelmi irányelv kapcsolatban kibontakozott vitákból is, és szeretnélek megkérdezni, hogy a tanácssal voltak-e már első egyeztetések. Nagyon jó irányba mutat a jelentésed, és fontos, hogy mi parlamentként is helyezünk erre hangsúlyt, és frakción átnyúlóan fontos, hogy közös álláspontra jussunk. Fontosnak tartom a jelentésben azt, hogy a tagországok beleegyezésével egy adott tagország eh, engedélyezhesse egy adott biocid eh, forgalomba hozatalát. Ez nagyon fontos a kis és középvállalkozások számára és a nemzeti hatóságok mint eh, kontaktpartnerek szerepelhessenek, ne kelljen Helsinkihez fordulniuk a kis és középvállalkozásoknál. A nanoanyagok definíciója nagyon fontos, az elmúlt év ben elfogadtunk egy elsoglás indítványt a nano anyagokról Strasbourgban, és eh, az elmúlt évben, és kiderült, hogy új típusú termékeknél az összes ipari ágazatban nagyon sok esélyt jelent eh, a nanoanyagok alkalmazása, például az autógyártásban, a környezetvédelmi technológiák kialakításánál, is fontos, hogy a kutatást is erősítsük, és legyünk pozitívak, optimisták, megfelelő érzékenységgel kezeljük ezt az új típusú technológiát. Te itt egy olyan definíciót alkalmaztál a nanoanyagoknál, amely az egy, egyik első definíció. Én ezen a véleményen vagyok, hogy a nanoanyagokat a jelenleg meglévő törvényekben igenis szabályoznunk kell, ez egy megfelelő út, de azt is meg kell nézni, hogyha egyszer már a definíciót rögzítettük, akkor ez csak a biocidokra lesz -e érvényes, az általános definíció nano anyagok más termékekre is kibővíthető kell, hogy legyen, tehát egy egységes definícióra kell törekedni, amely a legújabb szempontoknak megfelel. A harmadik pont a biocidok engedélyezése a jövőben ezeket a termékeket csak olyan biocid termékekkel lehet kezelni, amelyek engedélyezettek az EU-ban, egyébként őket nem lehet piacra tenni. Ami a fogyasztóvédelmi szempontokat illeti, azt gondolom, hogy ez a jelentés a megfelelő irányba mutat. Azt gondolom azonban, hogy az összes kezelt anyag esetében a biocidok engedélyezése túl messze mutatna, és veszélyeket rejteget. Hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy az adott anyag, termékeket milyen biocidokkal kezelték? Éppen ezért megkérdezném a bizottságot arról, hogy a biocid termékek esetében hogyan akarják ellenőrizni a hatóanyagokat. Tehát a kémiai hatóanyagra kell a legfőbb hangsúlyt helyezni, és te itt a kritériumokat a növényvédelmi irányából átvetted, ez nagyon, ezek nagyon szigorú kritériumok voltak. Miért van szükség ezen felül még arra, hogy a biocid termékeket külön engedélyezzük, és hogyan ellenőrizhetjük mindezt az import termékek esetében az illetékek, illetve díjak esetében fontos, hogy harmonizáljuk ezt a rendeletet, és én azt gondolom, hogy az éves illeték lenne a legmeg, illetve ez problematikus a kis és középvállalkozásoknál, éppen ezért üdvözlöm azt a javaslatodat, mi szerint ezt töröljük, és az alacsony kockázatú biocid termékek esetében létezik már világos definíció arról, hogy mit jelent ez alacsony kockázat. Fontos, hogy megjelöljük ezeket a termékeket azért, hogy a fogyasztó megfelelő információhoz juthasson arról, hogy mit jelent az alacsony kockázat egy adott biocid termék esetében. Hát fontos az elkülönítés, és az alacsony kockázatú bioci termékek széles körül alkalmazása továbbra is a jövőben. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Most a bizottságnak adom meg a szót. Mielőtt a jelentéstevő asszony még egyszer megadom a szót. Spét. Spét úr. Yeah, many thanks, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Klász asszony, asszonynak is eh, az ezen a jelentésen végzett komoly munkáját, ami igen konstruktívan járul hozzá a biocidok területének előmozdításához. Van egy sor olyan aspektus, amelyet a bizottság üdvözöl. Először is annak hozzáadása, hogy az környezeti szempontok a kivételekről szóló cikkben legyenek benne, a környezetvédelmi tanács ülése alapján az PPT és egyéb anyagok hozzáadását is támogatni tudjuk. Elfogadható számunkra az is, hogy specifikusan utaljunk a nanotechnológiára, és ennek ellenőrzésére, bár ez a jelenlegi gyakorlat keretében is megtörténik, de tud, meg tudjuk még jobban hangsúlyozni a Weisgerber asszony által hangsúlyozott definíciós kérdéseket is szívesen pontosítjuk. E, az új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályból vette át, úgy tűnik ezt a definíciót, és egy a nanotechnológiai termékek általánosabb definíciójára van szükség, és remélem, remélem, hogy ezt még az első olvasat előtt be tudjuk foglalni. Konstruktív még az is, amit a ami arról szól, hogy a külső és belső hatás között tegyünk különbséget. Ez szintén az egyszerűsítést szolgálja, és a tanács is úgy tűnik, hogy ebben az irányban fog elmozdulni. Azt is elismerjük, hogy a a kezelt termékek címkézésénél is óvatosan kell eljárnunk, meg kell gondolnunk, hogy gyakorlatban ez hogy fog működni. Klász asszony a külső hatásra koncentrál, ezt megértjük, de azt is tudni kell, hogy a biocid termékekre vonat, termékekkel kapcsolatos problémák inkább a belső hatásokkal kapcsolatban merültek föl, például, hogyha egy kanapét olyan anyaggal kezelnek, ami aztán a kanapét védi, de a, az fogyasztó egészségét nem. 94-es módosító fogyasztó védelem, ez is természetesen nagyon fontos, ez a pozitív környezeti hatás elemzés egy része, de nem biztos, hogy a forgalomba hozatali irányelvnek megfelel. A bizottság egy sor tanulmányt készített el, és egyelőre még vita, vitatárgya a konkrét jogi szöveg. A bizottság kicsit nehezebben fogadja el a következőket. Először is tudjuk, hogy a további munkateher és a, és a módosít, illetve a határidők mennyire meg, meg, megterhelik az EH-t. Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban meg kell teremteni megfelelő egyensúlyt, hogy fenntartható módon működhessen az ügynökség, az annélkül, hogy a jelenlegi rics kapcsolatban folyó munkát sértené. A biocid termékek központosítása a e, lényeg. A bizottság ezt támogatja, de ahogy a hatástanulmány is, és ahogy a hatástanulmány is mutatja, ez hasznos, de itt is fontos a megfelelő egyensúly. Minden biocid termék teljes centralizálása hát senki nem tudja, hogy hány termék van, esetleg tízezer, esetleg tizenötezer dossziéről lehet itt szó. Tényleg meg tudja ezt kezelni, tudja ezt az ügynökség? Én ebben kételkedem, tehát ezzel kapcsolatban is kompromisszumot kell találnunk. Még egy fontos aspektus, amiről sok módosító szól, az az egyensúly az ipari csoportok között, amelyek a, a átvizsgálási, felülvizsgálati programot finanszírozták, illetve az ezen kívül állok. Itt a kis vállalkozásokról is szó esik, akiknek nagyon kicsi a piaci részesedésük, és lehet, hogy a második szakaszban szeretnék majd megvásárolni a piacra jutási lehetőségeiket. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezt ne dobjuk ki még egyelőre, hogy legyen lehetőség arra, hogy a piacra jutást meg lehessen szerezni, és megtekintjük Klász asszony arra vonatkozó javaslatát, hogy a 86-os cikket hogy tudjuk még fejleszteni, jobbá tenni, de nem nem, nem lehet az, hogy csak monopóliumokat alkotunk. Még egy sor kisebb megjegyzés, az éves díj eltörlése. Az éves díj arra volt alkalmas, hogy a, az egy összegű előzetes fizetést inkább több kisebb összegre osszuk el a termék teljes életciklusa során. Azon kívül megjegyezném azt is, hogy a kiegészítő kettős anyagok, termékekkel kapcsolatban is kétségeink vannak arról, hogy Lászlószonynak igaza van-e. Jörgenzen úr megjegyzése. Hajlandóak vagyunk az alacsony kockázatú termékekről tovább gondolkodni, szeretnénk tudományosan megbízható véleményeket beszerezni, de és, és persze tudjuk, hogy fejleszthető ez a terület, és szeretnénk is ebben az irányban tovább lépni. Volt egy közvetlen kérdés a derogációkról, a, a kivételi követelményekről, és arról, hogy nem elég, nem elég el maga a 45-ös cikk. A 45-ös cikk nem elég, mert ezek csak esetől esetre és rövid távú kivételeket tesznek lehetővé, mi például olyanokra gondoltunk itt, mint például a patkány méreg. Tehát, hogyha itt ö, ö, szigorúan vesszük a jelenleg érvényes jogszabályt, akkor nem is lenne egyáltalán patkányírtó az európai piacon. Tehát itt nem egy eset esetenkénti kivételről van szó, hanem arról, hogy vagy van patkányírtó, vagy nincs. És hát van a közegészségügy szempontjából olyan téma, amely, amelyet úgy kell kezelni, hogy az jobban megjósolható, előrelátható legyen. Weiss Gerber asszony beszélt a kezelt termékek kérdéséről, nagyon fontos kérdés, és meg fogjuk tekinteni. A jelenlegi helyzet biztosan nem elfogadható, hiszen voltak egészségügyi problémák, amelyek a kezelt anyagok miatt léptek fel. Azon kívül az EU termelőket ez versenyképességükben is gyengíti. Megpróbálunk pragmatikusan eljárni, és ezért a címkézéssel kapcsolatban törekedtünk különösen arra, hogy a jogszabályok érvényesítése megtörténjen, és hogy a hatóságok fel tudjanak lépni abban az esetben, hogyha ez nem történik meg. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását, most pedig a jelentéstevő asszonynak, Krista Klásznak adom meg a szót és az időtervről is szól majd néhány szót. Én azt javasoltam, hogy halasszuk el március 11-re módosítok benyújtásának határjedét, ez csütörtökre esne a Strasburgi héten. Ennek a kockázata az, hogy április 6-7-ére az ülése nem lesz meg az összes nyelvi verzió, de lehet, hogy mégis sikerül majd ezeket megkapni, egy látogatói csoportot is szeretnék üdvözölni Dagmar Rót Bérend kerületéből. Üdvözöljük Önöket, itt a Környezetvédelmi Bizottságban biocidokról beszélünk, és ez Önöket is érinti. A jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait. Azt gondolom, hogy egy vita elején járunk, egy olyan vita elején, amely a jogalkotási folyamatban szükséges, és remélem lesznek még további viták, de a mostani vita is megmutatta azt, hogy milyen különbözőek a megközelítések a biocidok esetében. Elnök úr, nekem nincs problémám a uh, március 11-ével, és hogyha nem lesz meg minden nyelvi verzió, akkor elképzelhető az, hogy valaki azt mondja, hogy de a módosító nincs meg az ő nyelvén, éppen ezért már most is utalhatnánk arra, aki most, már most benyújtja a módosító indítványát, annak esélye van arra, hogy a saját nyelvi verziója is meg lesz márciusra. Gyorsan kell, hogy dolgozzunk, amúgy is fordítási problémák mindig vannak, és azok, akik utolsó pillanatban nyújtják be a módosítójukat, tudják, hogy felmerül annak a veszélye, hogy nem lesz meg az adott nyelvi verzió. Szorgalmasan jegyzeteltem a különböző hozzászólásoknál, ne várják tőlem azt, hogy most minden egyes kérdésre válaszsal tudok előállni. Jörgenzen úr a szereknél nagyon jól dolgoztunk együtt, és tudjuk azt, hogy a növényvédők és biocidok eh, milyen szerepet töltenek be, és a vitán az is kiderült, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy a biocidok ne káris, károsítsák az emberi egészséget, hanem segítsék az embereket, és fontos, hogy ez a megközelítés maradjon meg továbbra is. Én nagyon örülök annak, hogyha majd a kivételi kritériumokat is sikerül elfogadni, ami a kivételeket illeti, illetve ezek törlését. A bizottság képviseletében Spárt úr utalt erre, én vele egyet tudok érteni, a biocidoknál igenis szükségünk van kivételekre, itt fontos, hogy ütőképesek tudjunk maradni, és ne legyen olyan pótanyag, egy olyan biocid, amely nem helyettesíthető. Hát fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasak is, és azt gondolom, hogy a kivételekre szükség van. Egy további jogalap létrehozása, erről még vitáznunk kell, a belső piaci jogalapját vettük mi is alapul, én úgy gondolom, hogy ez kielégítő lehet, minden más csak az elhalasztást eredményezheti, ez pedig nehezebb lehet. Ami az engedélyezést illeti, itt a tagországoknak is kell játékteret hagynunk, én ismerem a Dán megközelítést. Itt mindig azzal találkozunk, hogy egyrészt a közös piac meghatározó, közösen szeretnénk eljárni, másrészt azonban szeretnénk, hogyha lennének nemzeti kivételek. A szereknél vannak ilyen különbségtételek, Más esetekben, hogy mondjuk cseresznyéről, gabonáról, burgonyáról van-e szó, az az éghajlati feltételek miatt is máshogy alakul, és itt nemzeti különbségek is megjelenhetnek. A növényvédő szereknél ez szükség van, de biocidoknál én mindezt megkérdőjelezem. Az európai piacon szeretnénk bevásárolni, szeretnénk nyaralni menni Olaszországban, olyan terméket vásárolni, ami használható Németországban is, stb. Hát próbáljunk meg közös megoldásban gondolkozni. Rosszi, kolléga jelentkezett, és felhívta a figyelmet a különbözőségekre. Itt nem olyan cseresznyékről beszélünk, amelyekre címjegyet kell ragasztani, amelyeket meg kell jelölni, hanem beszéltünk maradványanyag felső korlátról, de itt a biocidoknál nem erre van szükség, kiderül az, hogy a rizikó alapú megközelítés az, ami érvényesül. De nagyon gyakran visszaesünk a, a régi vitába, és ugyanúgy a kockázat alapú megközelítést alkalmazunk, de már a növényvédőszereknél is elbúcsúztunk ettől a típusú megközelítéstől. A professzionális alkalmazásoknál én jegyzeteltem, különböző termékeket különbözőképpen használnak a tagországokban, de hogyha én a szakmámban olyan anyagot használok, amikor is másokért is felelősek vagyok, akkor már a képzésem során is tanulnom kell arról, hogy ez mivel jár együtt. Tehát azok, akik a kórházakban a higiéniáért felelősek, tudniuk kell, hogy milyen termékeket kell, hogy használjanak, hogyan, de a házi asszony, aki mondjuk szúnyogírtót használ, el kell tudja olvasni a termék tájékoztatón, hogy milyen anyagokat tartalmaz az adott szerv. Ami a, a módosítók kitolását, illeti Paranova asszony utalt erre, ebben megállapodtunk. A kivételek miatt merült fel aggodalom. Jörgenzen úrral én erről már beszéltem. Látnunk kell azt, hogy a belső piacot is hagyjuk érvényesülni, amikor a központi engedélyezést feszegetjük. Vilc kolléganő beszélt arról, hogy a tagországoknak meg kell engedni a nem engedélyezés lehetőségét. Ez megint csak a belső piaci harmonizáció irányába mutat. Sülter úrnak sajnos a kell, kellett, de én őt biztosíthattam volna a támogatásomról. Azok a gyermekek, akik steril körülmények között nőnek fel, később problémákkal küzdenek, azok, akik koszban is játszhatnak, immunisak lesz, lehetnek, de akiket tetőtől talpig megmosnak, bolháttalanítanak, azok nem lesznek ugyanilyen immunisak. Tehát minél többször mosom a kezem, nem biztos, hogy annál inkább immunissá válok. Hát itt is egy nézetváltásra van szükség. Weizgerber kolléganő utalt a nanoanyagokra, Nekem megvan a definícióm, és Ruth Bérend asszony tudja is, hogy miről beszélek. A Novel Food rendeletben ez már felmerült, és Spate úr megerősített abban, hogy ezen ők dolgoznak, tehát a definícióknál a fejlődéssel együtt kell haladnunk a kutatások eredményeivel, és hajlandóaknak kell lennünk arra, hogy ott, ahol erre szükség van, legyünk hajlandóak javítani a kérdéseken. Kedves Dagmar Roth Bérend, a definíció, amit kialakítunk, nem lesz végső definíció, de ez egy kezdet lehet, és a nanoanyagok használata fontos, hogy megjelenne a biotermékeknél, és ezt képbe vegyük. Anya Weisgerben, mondom, a kis és középvállalkozások, ők a jövőben is dönthetnek arról, hogy olyan biocid termékeket használjanak, amelyeket a nemzeti hatóságok engedélyeznek, és amely csak mondjuk Németországban van forgalomban. Azok, akik a belső piacon erőteljesebben akarnak megjelenni, ők fordulhatnak az EH-hoz, és kérhetik azt, hogy a terméküket a teljes európai piacon engedélyezzék. Én így látom a közösségi engedélyezést, és az EH-t is úgy kell kialakítanunk, hogy tanácsadó szerepet is betöltsön, ugyanúgy, mint a növényvédőszerek esetében. Fontos, hogy ezért, ha összefogja a dolgokat és a hálózatot kialakítsa. Nagyon fontos ennél a területnél, hogy a biztonság érvényesüljön, és a kutatási eredmények szintén érvényesüljenek. Ez mind jobban érvényesül, ha a hálózat az EH-nál marad, és a biztonság szempontja itt sokkal inkább érvényre jut. Nyitott kérdések is vannak még, a bizottságnak is mondom, hogy nem bizonyal erről még beszélnünk kell, ami a címkézést illeti, minden termékben több hatóanyag van, amelyeket ellenőrizni, tesztelni kell, ezekhez társulnak még a plusz anyagok, az adalékanyagok, és ebből áll össze egy termék. Ha a hatóanyagokról beszélünk, akkor a terméket az egyes megfogalmazásokban nem kell feltétlenül külön megjelölni, de itt a kutatókat is meg kell kérdeznünk, és természetesen sokkal egyszerűbb lenne az életünk, ha csak a hatóanyagokat kéne címként feltüntetnünk. Azt gondolom, hogy a jövőben ezzel még fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ilyen hosszasan folytathattunk ebben a témában vitát. Thank you for class. Köszönöm szépen, Klász asszony. Köszönöm szépen a lelkesedését ennél a jelentős témánál március 11-e 12 óra módosítók benyújtásának határideje, és utalnék még egyszer arra, hogy az új rendszerben kell benyújtani a módosító indítványokat. A következő napi rendi pont, a 16-os napi rendi pont, ez a közös balti tengeri kutatás és fejlesztési program, a bónusz 169, és Anna Rosbach a téma jelentéstevője. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok röviden szólni, hiszen az idő egy kicsit elszaladt első látásra úgy tűnik, hogy nem problematikus a téma, viszont fontos. Egy kutatóprogramról van szó, ahogy elnök úr is említette, és már múlt év végén december 29-én benyújtott a parlament egy döntést arról, hogy egy új formába kell önteni ezt a bónusz programot, amely megfelel a Lisszaboni szerződésnek. Most bónusz 169 lesz a neve, és ez helyettesíti a bónusz erennet, illetve az erenet plusz programokat. Megkísérli összegyűjteni a program azt a nyolc EU tagállamot, amely a Balti-tenger körül helyezkedik el, mégpedig egy közös kutatóprogram keretében, hogy kihasználhassák egymás kutatási eredményeit, és hogy a közös tudást a környezetvédelmi területen és más területen együtt alkalmazhassák. Dánia, Németország, Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország és Svédország vesznek ebben részt, de e, az a probléma, hogy e, eleddig sem az oroszokat, sem e, Belaruszt nem sikerült meggyőzni arról, hogy ők is aktívan vegyenek részt a programban, pedig mind a két országban vannak olyan folyók, amelyek a Balti-tengerbe folynak ki és sajnos ezek a folyók igen szennyezettek, és semmiféle szabályozási lehetőség nincs jelenleg arra, hogy ezzel ellen valamit tegyünk. Ezért nagyon nagy örömmel venném, hogyha lehetőségünk lenne arra, hogy ezt a két országot is bevonjuk ebbe a programba. Sok lehetőséget foglal ez magába, fel is olvashatom a célkitűzéseket, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a, abbeli tudásunkat egyesítjük, hogy a klímaváltozás, a biológiai sokféleség, a mezőgazdaság, a vízkészletek, az olaj, szennyezés, stb. területén, ami megtörténhet a, ter- a balti tengeren, ö, milyen ö, lehetőségeink vannak. Ezek ugye mind nagyon érdekelnek minket ezek a témák, ezért fontos, hogy nyilatkozzunk az ügyben. Ö, néhány módosító indítványt benyújtottam, ugyanis úgy érzem, hogy a bónusz program nem csak ösztönözze, nem, bónuszprogramnak nem csak ösztönöznie kell a résztvevőket arra, hogy az eredményeket osszák meg, hanem kötelezni kell őket erre. Annak érdekében, hogy mindenki saját hasznára tudja fordítani ezeket az eredményeket. Megemlítettem tehát Oroszországot és Belaruszt is, mint bevonandó partnereket, és úgy érzem, hogy a ökológiai költségekről is szó kell, hogy essen, amely a biológiai sokféleség károsodásáról kapcsolatos. Tudjuk, hogy nem csak tonhalról van szó, bár a tonhalakról beszélünk legtöbbet, de a makréla és a hering és más halfajok is veszélyeztetettek. A Balti-tengerben történik az ívásuk ugyanis, és egy hosszú távú projekt keretében nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban is köz és használható kutatási eredményekkel rendelkezünk ezért fontos, hogy együttműködjünk, és remélem, hogy támogatni fognak engem ebben a szándékomban. Jól tudom, hogy nem, voltak még, nem volt még találkozó az árnyékjelentéstevők között, de az határidő is nagyon rövid volt, és a módosító benyújtásának határideje holnap déli 12 óra, tehát nagyon kérem kollégáimat, hogy jó javaslatokkal éljenek, és mind, most, mindjárt, hiszen március 16-án kell tovább mennünk az ügyben, és addig még fordításra is kell küldenünk a módosító indítványokat. Úgy érzem, hogy nagyon fontos témáról van szó, szóval ezért kérem mindenki segítségét. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Anna Rosbach. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. A keleti tenger szennyeződése, illetve a balti tenger szennyeződése egy nagyon fontos téma. Ja, darf begrüßen bei uns eine Delegation. Üdvözlöm az Energia és Környezetvédelmi bizottság látogató csoportját Norvégiából. Önöket is üdvözlöm itt az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságban. Éppen a balti tenger szennyeződésével foglalkozunk. Azok kértek szót, akik ott laknak, Jörgenzen úr parancsoljon. Köszönöm szépen. A norvég vendégeknek azt tudom elmondani, hogy ha látják, akkor van még hely itt a teremben, tehát a norvégok is nyugodtan közreműködnéhetnének ebben, hogyha érdekli őket a téma. De hát erről majd máskor nyitunk vitát. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a munkáját jó egyensúly teremtett. Világos, hogy amikor mi kijelentést teszünk itt a szakbizottságban, akkor a, minden ügynek a környezetvédelmi szempontjaira kell koncentrálnunk, és úgy érzem, hogy előadó asszony ezt így is tette. Látom, hogy ez olyan terület, ahol a határokon átnyúló problémák merülnek fel. Ugye, Dán vagyok, és a jelentéstevő asszony is az, és időnként úgy láttuk, illetve tapasztaltuk, hogy a, a kutatási eredmények ö, azt mutatják, hogy, és ez nagyon kínos Dánia részére, hogy a szomszédországok, például Svédország szenved, szenvednek attól, a, a, a, ami a dánok hibájaként tudható be környezetszennyezés terén. Nagyon jó ötlet Oroszország és Belarus bevonása ebbe a közlem, ezebe az együttműködésbe, hiszen, ahogy jelentéstevő asszony említette, a folyók is szennyezettek, illetve a hajó közlekedést sem szabad elfelejteni, hiszen az ezen országok által irányított hajóközlekedés is szennyezéssel jár. Módosítókat fogok benyújtani, ezek elsősorban a jelentés határozottabbá tételét szolgálják. Például az előkészítő fázis véleményem szerint erősebb kell legyen annak érdekében, hogy a környezeti és klíma szempontokat minél határozottabban belefoglaljuk a programba. Azt, azt hiszem, hogy fontos, hogy aláhúzzuk, hogy ez már a az előkészítő fázisban meg kell, hogy történjen. Aztán azt is alá kellene húzni, hogy jelenleg Elég kevés konkrétum van a jelentésben arról, hogy a különböző kutatókat hogy tudjuk bevonni ebbe a munkába, és hogy tudjuk összegyűjteni a kutatási eredményeket. Tehát maga a cél nemes, de nagyon kevés konkrétumot ajánl a mi ez, ez a jelentés, ezért szerintem szakbizottságunk ezen is javíthat. Alá kell húznunk azt is, hogy politikai igények működtetik a projektet, de ezek között meg kell, meg kell említenünk, vagy ezek mellett meg kell említenünk a klíma és környezetvédelmi szempontokat is. De egyetértek abban, hogy fontos területről van szó, és köszönöm szépen az befektetett munkáját. Danke, Daniel. Köszönöm szépen, Jorgensen úr. Ön utalt arra, hogy Norvégiának is van még itt hely, itt a szakbizottságban, de akkor nem lehetnének ilyen sokan, kevesebben lennének, hogyha Norvégia tagja lenne az EU-nak, és mi ennek amúgy nagyon örülnénk. Üdvözöljük Önöket még egyszer. Még három további jelentésünk van, éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy próbálja meg két percben korlátozni, két percre korlátozni mondandóját. Puheenjohtaja, ja kiitoksia. Köszönöm szépen az előadónak a javaslatokat, kiváló javaslatok szerintem. A bónuszprogram, mint olyan, pozitív talán az Európai Parlamentben emlékeztetni kell rá, hogy van egy balti tengeri stratégia, ez az alap, ez az Európai Parlament programja. Örülünk a balti tengeri programnak, és hogy kutatásra kerül sor. Az előadó már szólt a környezetvédelmi kérdésekről. Szeretném pontosítani, hogy szemmel láthatólag itt az Európai Parlamentben sem tudják, tudja mindenki, hogy a balti tenger a leg szennyezettebb tenger. Azt hiszik, hogy északon szociális környezetvédelmi szempontból minden a lehető legjobban megy. Ennek ellenére a balti tenger a legszennyezettebb tenger a világon. Szeretnék visszatérni az előadó javaslataira. A legfontosabb javaslatok azok, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a balti tenger összes ö, szomszédos országa részt kell vegyen a programban. De itt természetesen azokról az országról van szó elsősorban, ahol vannak voltenkebbe ömlő folyók. Főleg ezekről a, az országokról van szó. Ukrajna például, amely nem tagja az EU-nak. El a biodiverzitás változásáról, csökkenéséről, és ennek a költségeiről sem feledkezhetünk meg. Ennek gazdasági következménye is van. A környezet szenved ettől. A környezetvédelem sok költség oka. Köszönöm. Vielen Köszönöm szépen. Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego ma na celu połączenie działań ośmiu bałtyckich państw członkowskich. Za a közös kutatóprojekt azt e, jelenti, hogy az e, különböző tagállamok kutatási programját e, a balti tenger parton, partján fekvő államok programjait egy szervezet európai kutatási területbe foglaljuk össze és kombináljuk. És ez több olyan akadály legyőzéséhez fog hozzájárulni, amely jelenleg még a kutatási együttműködés útjában áll. Következő megjegyzéseim lennének a finanszírozási mechanizmus, amelyet a szöveg, illetve a bizottság javasol, ebben én egy kicsit kételkedem, hiszen itt egy közös alapba fog minden ország befizetni hozzájárulást, és ebből az alapból fogják majd a különböző projekteket finanszírozni. Tehát ez úgy fog működni, hogy egy, mondjuk az egyik ország által befizetett pénzt olyan projektre fogják esetleg fordítani, amelyből ennek az országnak nem származik haszna, mert minden közös forrásból folyik majd. Illetve igazolt jogos esetekben a tagállamoknak lehetőségük lesz olyan projektekhez is hozzájárulni, amelyek az adott tagállamban kerülnek majd megvalósításra. De vannak olyan tagállamok, ahol nincs meg a jogszabály arra, hogy közös közös programokra szánt alapba befizessen a tagállam, illetve hogy támogasson ilyen projekteket. Ezért ez kárára válhat a programnak. A bónusz 169 a 169-es cikk értelmében valósul meg akkor az utóbbi keretprogramokról szóló vita fényében nem lenne jó, hiszen ez megnehezíti a programok és a projektek megvalósítását. A programok megvalósítását két fázisra osztják, az első a két éves stratégiai szakasz, a másik pedig az öt éves megvalósítási szakasz azt is megkövetelik, hogy egy utólagos tény elemzést készítsenek a stratégiai szakasz után, annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy folytatható-e a projekt. Ez pedig újdonság. Köszönöm szépen. Dánia Finország és Lengyelország után Litvánia kért még szót. Panas pirmininkė, labai norėčiau padėkoti ir poniai Nos, elnök úr, szeretném kifejezni köszönetem Rosberg asszonynak a kiváló dokumentum elkészítését. Természetesen egyet tudunk érteni azzal, hogy a kutatási eredményeket csatolni kell, és meg kell ő osztani a kutatás ki kell terjedjék a balti tenger, amelynek a helyzete minden évben romlik. Ez nagyon jó gondolat. A friss adatok a toxicitásról azt mutatják, hogy a toxicitás 10-szer, 12-szer magasabb a megengedett mértéknél. Olyan helyen, ahol nagy infrastruktúrális terveket is szőnek, azt ö, mutatják, hogy a bónusz ö, program ö, kell ö, legyen ö, az alap, amit figyelembe vesznek. Egy ö, egyetértek azzal, hogy Oroszországot Belarus be kell vonni a programba. És ahogy Szani úr mondta, szeretném hozzátenni, hogy azt újra kell, köv, azt kell kitűzni célul, hogy egyenlően osszuk el, arányosan osszuk el a arányosabban, mint eddig a finanszírozást a balti tengeri országok között. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank für die Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Február 25-e, holnap után déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Március 16-án szavazunk a szakbizottságban, és májuson, májusban majd a plenárison. Szeretett volna még valamit mondani? Um, Nagyon röviden. Több oka van annak, hogy a Balti-tenger ennyire szörnyen szennyezett. Teljesen igaz, amit például Dan mondott, a Dán sertés tenyésztés szennyezéséről, de azt se felejtsük el, hogy a Balti-tenger zárt vízterület és ezért, ha nem is akarunk szennyezni, az akkor is megvan egy olyan probléma, hogyha nagyon meleg nyár van, akkor az algák túlburjánzanak, és természetes módon mérgező lesz a víz. Tehát egyetértek Dennel, és mindent lejegyeztem, amit a többi hozzászóló mondott, de hangsúlyoznunk kell, hogy a Balti-tenger rendkívül e- érzékeny terület, ezért kell különösen vigyáznunk rá, és ezért meg kell, hogy engedjük azt, hogy olyan projekteket is finanszírozzunk, amelyből az adott állam, saját államunk esetleg közvetlenül nem profitál. Azon kívül tudnunk kell, hogy például Németország is hozzájárul ehhez, olyan államok is, akik nem balti tengeriek. Nagyon fontos, hogy támogassuk ezt az ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A 17-es napi rendi pontra térünk át. Ez pedig eh, az információs és kommunikációs technológiák mobilizálása egy energiahatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átmenet megkönnyítése érdekében. A jelentéstevő asszonynak, eh, Szárbú asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az információs és kommunikációs technológiák megfelelően hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az energiahatékonysági célokat el tudjuk érni, amelyeket az Európai Unió kitűzött, és különböző szintű energiahatékonyság valósulhat meg, hatékonyabbá, energiahatékonyabbá válhat az épületek használata, illetve a közlekedés. Szeretnék néhány olyan területek kitérni a jelentésben, ahol az információs és kommunikációs technológiák hatékonyan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az energiafelhasználás csökkenjen. Az energia szétosztása, az információs technológia támogathatja a az előállítókat annak érdekében, hogy az igényt lehessen fedni, okosan szét lehet osztani az energiát az információs és kommunikációs technológiákkal, ami a közlekedést illeti. Az információs és kommunikációs technológia szolgáltatásokat tesz elérhetővé, videokonferenciókat, online előadásokat, képzéseket online módon, a széndiokszid kibocsátás csökkentését is eredményezhetik, illetve az utazások minőségét javíthatják a jobb közlekedési eszközök rendelkezése bocsátásával. Bizonyos termékek forgalomba hozatala szintén hatékonyabb lehet illetve értékesítése. Nagyon fontos az információ, a tájékoztatás és a nevelés. Nagyon fontos tényező ebben az összefüggésben az, hogy az emberek eh, egyszerű hibákat követnek el pusztán amiatt, hogy nem rendelkeznek megfelelő információval. Az információs potenciált okosan kell kihasználni. A technológiának okosnak kell lennie, és megfelelően kell ezt felhasználni. Szükség van egy standardizált metodológiára, az információs technológiák jobb kihasználása és felhasználása érdekében. A bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy ennek az ágazatnak megoldást kell találnia ahhoz, hogy jobban mérhesse, jobban tudja mérni az energiahatékonyságot és az energia csökkentését is meg kell említeni, mint célt. Én ezeket a fontos fejezeteket szerettem volna megemlíteni, csak egy hét állt rendelkezésemre, ez nagyon rövid idő volt, csak olaszul volt meg a jelentés, és nagyon sok egyéb szempont van még, amelyekre ki szeretnék térni a javítási Mm, javaslataimban, és kérem a kollégákat, hogy járuljanak hozzá a vitához. Köszönöm szépen a vigyelmet. Köszönöm szépen a fáradozását, illetve hogy felvállalta ezt a témát. Ez az éghajlat védelem szempontjából nagyon fontos. Hibner kolléganő két szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Właściwie pani sprawozdawczyni Köszönöm szépen, elnök úr. Förbó úr, a vélemény előadója nagyon pozitívan állt hozzá, és tudta bemutatni ennek a dokumentumnak a hatókörét. A, az információs technológiáról van szó, amely itt kombinálódik az energia hatékonysággal. Ez a társadalom minden rétegét érinti. Ami a célunkat illeti, az alacsony dioxid kibocsátású gazdaság elérése. Nos, ez segítség a jelenlegi válság leküzdésére és a kiegyensúlyozott gazdaság elérésére, illetve a biztonságosabb energia felhasználására. Így szükséges a gyors és alapos változás. Az EU ambiciózus célokat tűzött ki magának 2020-ra. Remélem, hogy ezt Mexikóval meg lehet e, erősíteni egy közös közleményben. 20%-kal szeretnénk az felhasználást csökkenteni, 20%-kal a szindioxid kibocsátást, valamint növelni 20%-kal a megülő energia felhasználását. A nagyobb energiahatékonyság kulcs feltétele annak, hogy elérjük ezeket a célokat, nem csak az építőiparban, hanem a logisztikában, szállításban, mert ezek az ágazatok használják fel, a, vagy produkálják a legnagyobb arányú szindioxid kibocsátást, ami az informatikai technológiát illeti ezzel a logisztika szerepe nő abban, hogy a szállítási ágazat energia hatékonyabb legyen, illetve az energiaveszteség kisebb legyen a házaknál is energiahatékonyabbnak kell lenni szükséges a fogyasztók oktatása, kultúránk megváltoztatása az energiafelhasználásban. Három módosítom lesz, amelyeknek célja az információs technológia nagyobb felhasználás. Az első kimondja, hogy az informatikai technológia segítség a környezet védelemben, az energia hatékonyság magasabbra szint, magasabb szintre való emelésre. A második módosító az informatikai technológia szerepét hangsúlyozza az energia hatékonyságban. Ezt a hetedik keretprogramban már megvitatták, és a harmadik módosítom aláhúzza annak szükségességét, a nyomokkal követni a ö, információs ö, technológia felhasználását. Prodi. Vittorio Prodi. Grazie Presidente, grazie alla relatrice per... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevő munkáját is, és a bevezető szavait. Röviden, ahhoz szeretnék most szólni, ahhoz a ponthoz, amely az elektromos hálózat, intelligens hálózattá való fejlesztéséről szól. Olyan hálózatról van itt tehát szó, amely képes megérteni, hogy mennyi termelt elektromos áramot osztottak szét. Ez azért fontos, mert a villamos energia általános hatékonyságát kell javítanunk, és be kell vonnunk a megújuló energiákat is ebben. Hogyha ezt nem tesszük meg, illetve ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha az IKT-nek ebben fontos szerepet biztosítunk. Ezen kívül megvan annak a lehetősége is, hogy a kapcsolt hőtermelést és a hármas kapcsolt hőtermelést is bevonjuk ebbe a feladatba, mert így növelni tudjuk az energia rendszerre általános hatékonyságát. Ez azért is lesz nagyon fontos, illetve azért fontos már is, mert a kapcsolt hőtermelés általában földgáz vagy biogáz felhasználásával történik, és ez lehetővé teszi, hogy a gázt tartalékolják, raktározzák, ami a gázhálózatnak és a gázrendszernek is nagyobb rugalmasságot biztosít. Ezt viszont az információs és kommunikációs technikák nagyon nagymértékű bevonásával tudjuk csak megtenni bizonyos fokig már megemlítették azt is, hogy lehetséges a fizikai mobilitást virtuális mobilitással helyettesíteni. Például, és ezt még a parlament is akár kihasználhatná, kevesebb, hosszabb ideig tartó ülést, ülésünk lehetne, hogyha alkalmaznánk a távkommunikációt az előkészítő fázisokban, hogyha jobban kihasználnánk a telekonferenciák eszközét. Igen, de az is jó, hogyha az ember a szadott személyeket maga előtt látja, és nem csak telefonkonferencián a képernyőn, de rossz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr Szeretnék visszatérni a 17, 18-as, 19-es pontra. Ö, nincs meg a szöveg olaszul. Ez elfogadhatlan. Az Európai Parlamentben vagyok elképzelhetetlen, hogy ne kapjuk meg anyanyelven. Nincsen olasz szöveg. De a 17 es kapcsolva. Holnap van a határidő, a módosítók előterjesztése a 18-nál március 1, 12 február 24, 16-nál van olasz szöveg, de holnap a leadási határidő. Elnök úr, szeretnék még hozzátenni valamit. A biocidakról beszéltünk az előbb, ez jelentős probléma ön, az előadó mondta, hogy ön, és az előadó is mondta, hogy el lehet halasztani ezt a határidőt. Így több időnk van, de ez kockázat a módosító fordítása szempontjából. Nos, itt az Európai Parlamentben vagyunk hogyha nincs elég fordító, akkor fel kell venni fordítókat. Sokan keresnek munkát. Mi kérjük ezt a fordítást, jogunk van hozzá, szükségünk van rá. Ja, wir verlängern das auch. Igen, holnap utánigra halasztjuk ezt a határidőt, de tovább nem várhatunk, hiszen véleményt kell készítenünk az ipari bizottságnak, és ők szavazni fognak, tehát vagy tartjuk a határidőt, vagy a szemétbe kerül a véleményünk, tehát muszáj tartanunk magunkat hiszen az ITRE az illetékes, és az ENVI-nek szintén véleményt kell alkotni, hiszen érint bennünket a téma. A 21 hivatalos nyelvvel ez nem mindig könnyű, Norvég még nincsen a hivatalos nyelvek között, de nyilván így érthető, hogy nem könnyű az összes nyelvi verziót lefordítatni. De Brün képviselő. Mégsem, akkor ez egy félreértés volt. Úgy tűnik, hogy nincsen több hozzászólás. Akkor ezt a vitát lezárjuk. Február 25-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. A következő napi rendi pont a 18-as a bulgáriai kozlodói atomerőmű 1-es, 4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás. A kozlodói program Antonia Parvanovának adom meg a szót a vélemény előadójának. Thank you very much, Mr. President. This is, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés egy tanácsi rendeletről szól, amely szeretné a kozlódói atomerőmű leszereléséhez, ami az atomerőmű leszerelésének pénzügyi támogatását említi meg. Nagyon rövid időnk állt rendelkezésre ahhoz, hogy a véleményünket megalkossuk, amely az ITRE szakbizottság véleményét támasztja alá. Elnézést kérek, amiért nem volt időm arra, hogy minden nyelvre lefordítassam a jelentés angolul minden esetre meg elérhető. Az árnyékjelentéstevőkkel tartott ülést várom. Gyakorlatilag még nincs is meg minden frakció részéről az árnyékjelentéstevő ebben a témában. Az MV bizottság két okból kell, hogy támogassa ezt a jelentést. Először is a szolidaritás és a tagállamok közti egyenlő bánásmód közösségi elve, amely például Szlovékiával és Litvániával kapcsolatban 2013-ig, Bulgáriával kapcsolatban pedig 2009-ig folyt. És mivel, hogy a védett megőrzés helyett az azonnali lebontás stratégiáját választották. Ezért lehetséges kell, hogy legyen, hogy további további egyenlő bánásmód beli finanszírozást tudjunk 2013-ig bezárólag szerezni, illetve kérni. A javasolt összeg 300 millió euró 2010-től 2013-ig tartó időszakra. Két fontos tevékenység van a 60%-a ennek a pénznek a leszerelési tevékenységre, ne többi pedig a káros hatások enyhítésére, illetve a szektor kapacitásainak javítására fog fordítódni. A közösségi támogatás nagyon fontos annak érdekében, hogy elérjük a célunkat, mégpedig azt, hogy időben és biztonságos módon le tudjuk bonyolítani a, a lebontást, illetve a leszerelést, biztosítani tudjuk a legmagasabb környezeti követelményeknek való megfelelést és fontos itt a nyilvánosság részvétele is. A vélemény főleg a biztonsági és környezetvédelmi szempontokra koncentrál a munkavállalók megvédésére, illetve az ionizáló sugárzás káros hatásainak elkerülésére a lakosság körében ezek a legfontosabb kérdések ilyen esetben, és ezeket támogatjuk. Az enyhítő, az energiaszektorra gyakorolt káros hatás enyhítését is fontos finanszírozni, hiszen itt a régió energiaellátása, illetve az energia árak emelkedéséről is szó van. A jelentéstevő a finanszírozásra koncentrál, de ennél, ennél átfogóbban kell ezt megtekinteni, amikor a négy reaktor korai lezárásáról beszélünk. A következménye e, ennek a lezárásnak a tulajdonképpen olyan helyzetet teremt, amely megsérti a közösségek által garantált jogokat. Az energiaszektor versenyképessége sérül, az energiai ellátás helyzete romlik. A reaktárok lezárása miatti kimaradást kompenzálni kell jelenleg hazai foszilis energia felhasználással, illetve importált energiával például becslések szerint a veszteség, az általános kapacitás veszteség a bezárások miatt a üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedéséhez fog vezetni, mégpedig 2011 és 2013 között körülbelül 1,2 gigawatt CO2, CO2 ekvivalensben mérve, és 18 ezer ekvivalens, gigabyte ekvivalens lesz a kibocsátás, és ez mind igen nehéz helyzetbe hozza az országot. A bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a projekt finanszírozása az Európai Beruházási Bankkal együtt megfelel a különböző követelményeknek, és mi felelősségünk is az költségvetési hatóságként, hogy elérhetővé tegyük a finanszírozást, és hogy a 2011-es költségvetésben ennek helyet szenteljünk. És a 2010-es költségvetés előkészítésénél megjegyeztem, illetve láttam, hogy nem feleltünk meg ennek a körülménynek. Az 53D és a 43 pont hatos cikkeknek nem feleltünk meg. Az EBRD finanszírozza ezt, finanszírozhatja ezt a projektet, de meg kell elő, elő, először is állapodnunk ezért az erre vonatkozó lépéseket meg kell tennünk, hogy valóban hozzá lehessen járulni a káros hatások enyítéséhez. Az Európai Unió környezet és energia stratégiájának szellemének is meg kell felelnünk, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk elvégezni a, a kozlódói atomerőmű reaktorainak bezárását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy nagy és jelentős témáról van szó, de ez nem csak Bulgáriát érinti, hanem az Európai Uniót is. A a Becker Hans úr, Rebecca Harms itt van, és nem is tudom, hogy a zöldek nevében, vagy az ITRE nevében akar a témához hozzászólni. Néha a zöldeknek vannak jó ötleteik, és úgy döntöttek, éppen ezért döntöttek úgy, hogy ne nem csak, hogy én legyek a jelentés tevő az ITRE-ben, hanem Michellel, az árnyék tevővel is egyeztessek, és néha ezeknek a dolgoknak van értelme, így kevesebb az ellentmondás, és lehet, hogy könnyebb közös nevezőre jutni. Én először a kollégáknak el szeretném mondani azt, hogy először is véleményem szerint azt kell rögzíteni, hogy mikor, illetve hogy a lezárás igenis alátámasztott volt a kozlódói erőmű 1-től 4-es blokkjának lezárása. A technikai ellenőrzések arra az eredményre vezettek, hogy ezek részben megmaradnak, és nincs lehetőség arra, hogy ezeket újból alkalmazásba veszik, hanem egyszerűen le kell zárni őket. Amennyire nekem ebbe betekintésem van, az 1-től a 4-es blokkig és a 3-től a 4-es blokkig az eredeti üzemeltetési határidő 5 év volt az eredetileg meghatározott lezárási idő előtt bezárási idő előtt. Hogyha az termelésből indulunk ki, akkor itt 5 évről beszélünk, mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy 6 vagy 7 évről van szó, de én úgy érzem, hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor az a teljes összeg, ami átkerül Bulgáriába, az Európai Unió költségvetéséből Bulgáriának juttatott támogatós, akkor a 860 millió euró 2013-ig kell, hogy ezt Bulgária megkapja, részben más alapokból is kap támogatást az ország, akkor ez egy nagyon jó támogatásnak mondható, amit az Európai Unió juttat, és ezáltal jelzi, hogy levonta a konzekvenciákat az atomerőmű bezárásából. Számomra a következő kérdés merül fel, mit mi legyen azzal a pénzzel, amely az utolsó etapot finanszírozni tervezték. 300 millió eurót kíván az EU rendelkezésre bocsátani, és ezt két összegre kell bontani, 180 milliót kell rendelkezésre bocsátani a további közvetlen munkálatokhoz, amelyekre még szükség van, a 3-as, 4-es blokkok leállításához, illetve a hulladék eltávolítására és ártalmatlanítására. Ez nem jelentéktelen összeg, az eddigi feltételek Bulgáriában a köztes tároláshoz nem voltak pozitívak, és nem voltak pozitívnak és jónak nevezhetőek. Éppen ezért én óvatosan fogalmazok, a kolléganő kiavíthat ha ez nem igaz. Számomra különösen problémaként jelenik meg az, hogy a végleges tárolás esetében nem történtek még elő vigyázatossági intézkedések, és a hulladék, amelyet fel kell dolgozni, Oroszországba kerül, és én nem látom azt, hogy ezzel a nagyobb biztonságot erősítettük, sem, a, sem Bulgáriában, sem az EU-ban, Oroszországról nem, nem is beszélve, ez egy nagyon problematikus megoldás, ami pedig eh, a hulladék ártalmatlanítást illeti, ezzel sem oldódott meg semmi, illetve az atomerőművek végleges bezárását illetően sem. Az újrafeldolgozásnak eh, egyébként nincs is köze a végső tároláshoz. Én a bolgár kollégáknak elmondtam, hogy én jelentéstevőként úgy gondolom, hogy maradjunk annál, hogy a 300 millió euró szolidaritási fizetésként az ártalmatlanításhoz és a leépítéshez Bulgáriába kerül, illetve az Bulgária kapja, és a 180 millió euró a pótkapacitások kialakítására kerül majd felhasználásra. Egyenőre még nem pontosították, hogy ezzel mit értenek, és egy alapba kerül ez a pénzt, ezzel Bulgáriát megpróbálják arra felkészíteni, hogy hosszú távon megoldást találjanak a végleges ártalmatlanításra, illetve tárolásra. Tudom, hogy nem mindenki támogat, de foglalkoztam azzal a kérdéssel is, hogy Bulgáriának tényleg sürgősen szüksége van e-, támogatásra a pótkapacitások kialakításánál. Én úgy érzem, hogy Bulgáriában az önállátás egyáltalán nem probléma, és az Európai Unió arról beszél, hogy a teljes térséget kell szem előtt tartani, a közvetlen Európai Uniós szomszédságban lévő országok száma korlátozott, és nem tudom, hogy a Bulgáriában, Golváriában előállított áram exportjával mit terveznek megoldani, illetve ezt hogyan tervezik, de nem gondolom, hogy a támogatást csak a koszlodói erőműnek kell juttatni, annak érdekében, hogy az elektromos áramtermési kapacitást támogassuk Bulgáriában olyan áram esetében, amelyet amúgy is exportálnak szomszédos országokba, amelyekről nem tudunk semmit Bulgáriának, illetve Bulgária nem viselkedett konzekvens módon a megújuló energiaforrásokba való befektetéseknél, a szén és az atom projektek, mint például a Németországban nagyon vitatott erőmű jelentős szerepet játszanak, és a biztonság szempontjainak érvényesítése érdekében a brüsszeli pénzeknek a biztonságos ártalmatlanításra, illetve a végső tárolásra kell fordítódniuk. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, de az ITRE fogja ezeket majd eldönteni. Mi eh, leginkább a környezetvédelmi összeegyeztethetőségért vagyunk felelősek Kárin Káren. Én Palecki kollega nevében szeretnék hozzászólni a vitához. Nagyon sajnálja, hogy nem vehet részt a vitán. Ő az egyik árnyékjelentéstevője az anyagnak. Szeretném a hozzászólásomat arra Eh, felhasználni, hogy az ő véleményét elmondjam. We believe that early decommissioning of Kozloduy nuclear power plant in Bulgaria is a sound decision. It will help reduce environment. Ez eh, nyilvánvalóan eh, segítség lesz és az emberi erőforrásokat jobban fel lehet használni, a szociális hatásokról sem szabad megfelezni, megfeledkezni, módosítókat fogunk benyújtani. az asszony javaslatait szintén támogatjuk a monitoringgal kapcsolatban. Eddig szólt volna az árnyék jelentéstevő véleménye, osztrák képviselőként el szeretném mondani azt, hogy én nagyon örülök annak, hogyha atomerőműveket bezárunk, és sajnálom, a Bulgária továbbra is tervez atomerőművekbe befektetni. Köszönöm szépen, Szabine Virc. Igen, én is állnék jelentéstevő vagyok a GUE eh, képviseletében. Én először eh, el szeretném mondani, hogy kolléganővel, Harms kolléganővel egyetértek, a 3-as, 4-es blokkok bezárását támogatom. Itt a hulladék általmatlanításáról, tárolásáról van szó, illetve a leégett égő elemekről, ezeket pedig nem lehet az EU pénzeiből exportálni az újrafelhasználáshoz. Az energia szektorban is intézkedésekre van szükség, az erőmű idő előtti lezárása nagyon fontos, és az áramtermelési kapacitások helyettesítése is megjelenik, de én inkább azt támogatnám, hogy ezek a befektetések a megújuló energiaforrások területén valósuljanak meg, illetve az energiahatékonyság javítása érdekében, illetve a magángazdaság energiaellátásának javítása és az energiaellátás eh, biztosítása, biztonsága fenntartása érdekében az atomhulladékkal valamit kezdeni kell, és fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy Bulgária továbbra is áram exportőr. Ami szintén nagyon fontos, és Harms kolléganő erre ki is tért az ITRE jelentésben, a hármas és négyes blokkok bezárása legyen végleges, és fontos, hogy ezeket a reaktor blokkokat ne lehessen újból üzembe helyezni. Az átláthatóság a pénzek felhasználásánál nagyon fontos, illetve az, hogy a 300 millió euró konkrétan hogyan kerül felhasználásra. Az Európai Uniónak van múltja a bolgár szektorban és értelmes, fenntartható projektekbe investált, de e, mégiscsak az lett mindebből, hogy beruházások történtek atomerőművekbe és szénerőművekbe, az ilyen Európai Unió által támogatott befektetéseknél a megújuló energiaforrásokat kell erősíteni Bulgáriában, és ezt ki is kell kötni a támogatásoknál. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Blom Híbe asszony érkezett a bizottság képviseletében. Kérem mondja el a véleményét. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, köszönöm, hogy támogatja a javaslatunkat. Megemlítésnek tartom azt, hogy ő mind a két pillért támogatja, mind a nukleáris erőmű leállítását, mint pedig a hulladékmenedzsmentet, az energiaszektor egy kicsit ellentmond ennek, abból a pénzból, amit támogatás vonájában Bulgáriának juttattunk, nem támogattunk új erőműveket, hanem megújuló energia, hatékony, meg energiaforrási, illetve energia hatékonysági projekteket támogattunk. A bizottság úgy érzi, hogy Bulgáriát 2013-ig nyitva kell tartani Bulgária számára, és energiahatékonysági projektekbe kell beruházni, illetve hálózatokba. Ha négy hálózatot veszünk, akkor Bulgáriában az áram elosztás meg fog változni, és ebbe a projektbe még be kell ruházni, és nem elégségesek a Bulgáriában rendelkezésre álló eszközök. Megpróbáltunk masszív módon a hulladékgazdálkodási projektekbe, illetve egy köztes tároló projektbe investálni. Bulgária nem rendelkezik megfelelő pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy új energiaprojektekbe fektessen be. Köszönöm szépen! Végezetül a jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon! Uh, Köszönöm uh, szépen. Uh, bolgárra térnék át egy pillanat múlva. Köszönöm szépen a, az inputot. Köszönöm szépen a kérdéseket és megjegyzéseket. Köszönöm a bizottságnak a támogatását az átláthatóság és a kérdések kapcsán amelyek az energia hatékonysággal kapcsolatosak, és a valakor finanszírozással kapcsolatban néhány pontosítás a leszerelés előtt Bulgária körülbelül 2000 gigawatt nyi energiát exportált. A leszerelés után Ez csökkent a Görögország, Macedónia, Albánia irányába maradt meg, főleg a szomszédos országok irányába csökkent, és itt energia hiány lépett fel. 2009-ig szó volt a 3-as, 4-es egység újra termelésbe állításáról csökkenteni a gáztól való függőséget, az ukrán-orosz függőséget, de ilyen javaslatot nem tett Bulgária a bizottságnak. Ha válsághelyzet lép fel a jövőben, akkor ilyen felszerelés, újra termelésbe állítás nem jön szóba. Ezzel kapcsolatban Bulgáriának nincsenek tervei szeretnék egy pontosítást tenni. Bulgáriának Oroszországgal van üzemanyag szerződése. Az egy és hármas blokkoknál ez a használt üzemanyagra továbbra is érvényes de ezt kevésbé veszélyes hulladékra fogják használni, például épületek burkolatára. Bulgária nem nem lesz függő, és nem fogja exportálni az erre kapott finanszírozás, a kapott finanszírozását nem erre fogja fordítani. Megfelelően biztonságosan tudjuk tárolni az anyagokat. Még egy megjegyzés, amit szeretnék tenni, kapcsolatos a 2000 gigawattal és ennek a helyettesítése, pótlásával van szín négy ilyen kokszal, illetve mással működő egység bezárásáról van szó, ez energiahiányhoz vezethet, de vannak kötelezettségvállalásaink, és nem várható destabilizálódás az országban az energia szempontjából, tehát pótolni kell a 2000 gigawattot, hogy ne kelljen olyan technológiával pótolni, ami nagyon káros a környezetre, illetve ami túlhaladott, és amely szintén leszerelésre vár. Nagyon örülök, hogyha a, hogy a Shadow hogyha a Shadow a jövő héten ezt megtárgyal, és konszenzusra jutni március első határidő, talán már a hét végén jó lenne ezt a beszélgetést megejteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pavanova asszony. Március 1-e, dél 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm. Az utolsó napi rendi ponthoz érkeztünk el. Ez a jogalkotási felhatalmazás jogkere, tehát a jogköre a jogalkotás delegálása a bizottsághoz. A Lisszaboni szerződéssel itt a változás állt be. Az Európai Parlamentnek jóval több kompetenciája van a jogalkotási feladatok delegálásánál és delegálhat jogalkotást a bizottsághoz. Az elnökök konferenciája azt javasolta, hogy mi parlamentként fogadjunk el egy jelentést a plenárison. A jogi bizottság az illetékes, és nagyon gyakran érintenek ezek az ügyek bennünket, éppen ezért az javaslat hangzott el, hogy készüljön eh, állásfoglalás, illetve vélemény, amelyet én magam készítettem. Eh, eh, angolul van meg ez az anyag. Fontos, hogy egy szinten vagyunk most ezzel a miniszterek tanácsával, és nem úgy, mint korábban a komitológiai eljárás keretében, amikor is hátrányos helyzetben voltunk. Itt a megfelelő időről is szó van, amely a delegációs aktusok, delegási aktusok értékeléséhez szükséges, van nyári szünet, karácsonyi szünet, és itt egy olyan különleges helyzet áll néha elő, amelyre szintén tekintettel kell lenni. Mi is részt szeretnénk venni, ugyanúgy, ahogy a tanács a tervezetek kialakításánál, a bizottsági tervezetek kialakításánál nem elfogadható az, hogy kizárólag a nemzeti szakértők kapcsolódnak vele, ebbe a munkába, és az Európai Parlament majd csak a végső terméket, a végső anyagot kapja meg, és nem kapcsolják bele ebbe a folyamatba ideje korán. Éppen ezért intézmény megállapodása van szükség a bizottság, a tanács és a parlament között, hiszen egy olyan anyagról van szó, amelyet a három intézménynek kell közösen feldolgoznia. Röviden ennyit szerettem volna mondani Péter Líze kért szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. Az elnök úr az elmúlt időszakban az Alkotmányügyi Szakbizottság elnöke volt, éppen ezért azt gondoltuk a koordinátorokkal, hogy jó lenne, ha ezt a jelentést ő készíteni, hiszen itt ténylegesen a parlament hatásgyakorlásáról van szó, illetve a kompetenciákkal való élésről. Köszönöm szépen a véleménytervezetet. Azt gondolom, hogy ez az anyag a fő pontokat tartalmazza, nagyon oda kell most figyelnünk, a delegált aktusok, illetve másodrangú jogalkotása mi szakbizottságunkat érint, és ha nem figyelünk oda, akkor a saját jogainkkal nem tudunk majd élni. És ez természetesen más szakbizottságok számára precedenst is teremtett Barbara de Brünnel, már erről beszélgettünk. Az elnök úr javaslatával egyet tudunk érteni, néhány pontosítást fogalmaznék meg. Az egyes pontban a néppárt még beírná azt, hogy a delegált jogalkotást, vagy másodrangú jogalkotást mindig esetenként vizsgáljuk meg, hiszen az szerint, hogy milyen témával foglalkozunk, a másodlagos jogi aktusok politikai szempontból jelentősek lehetnek, avagy kevésbé jelentősek is, tehát fontos, hogy a parlament bizonyos rugalmassággal élhessen. A négyes pont alatt én azt javasolnám, hogy ne a korá, korai approvalről, beleegyezésről beszéljünk, hiszen itt a sürgősség szempontja meghatározó, és ellenőrzésre van szükség. Ha tényleg sürgős ügyekről van szó, akkor el lehet térni az előre megadott határidőktől. Az ötös pontban, az utolsó bekezdésnél az áll, hogy a parlamentet arra invitálják, hogy előkészítő üléseket tartson a delegált aktusokkal kapcsolatban. A néppárt azt javasolja ezen a ponton, hogy vonják be, tehát az involving, ne csak az inviting szó szerepeljen itt, tehát nem az inviting szó, hanem az involving szó, tehát fontos, hogy telefonon is akár értesítsék a parlamentet. Ez a egyik legfontosabb pont, ahogy az elnök úr is felhívta erre a figyelmet, kell, hogy legyen célunk, és a célunk az, hogy az Európai Parlament ne járjon rosszabbul, mint a tanács, ez pedig a teljes eljárásra vonatkozik. Ezek kisebb módosítási javaslatok lettek volna. Egyébként ezt a véleménytervezetet eh, támogatjuk elnök úr, és csatlakozunk hozzá. Köszönöm szépen. Ja, és Köszönöm. Úgy látszik, hogy nincs túl sok dinamika ezt a speciális témát illetően. A koordinátorokat ez jobban foglalkoztatta. Péter Líze, én azt hallottam, hogy az early approval és az urgency procedure között különbség van, tehát a korai jóváhagyás, illetve a sürgősségi eljárás nem ugyanazt jelenti. Én jónak tartom, hogy a az involving kifejezést használjuk az inviting helyett az ötös pontban, ami pedig a második pontot illeti, a régi komolytológiai eljárást felváltja az új típusú eljárás a 290-es cikkei értelmében, és majd meglátjuk, hogy esetleg beírjuk-e ide még azt is, hogy esetenként külön-külön kell ezt megvizsgálni. A módosítók benyújtásának határideje itt is február 25-e, azaz holnap után déli 12 óra. Elérkeztünk a napi rendi pontok végéhez, és ma 15 órakor folytatjuk az ülést, ezzel lezárom az ülést. So.